Good morning, ladies and Jó reggelt kívánok! Nagyon sajnálom, hogy késedelmesen kezdjük az ülést, de egy másik ülésen voltam idáig elnézést, azonnal is kezdem is akkor a műsort. Két napos itre ülésen veszünk részt, négy részben zajlik a program. A napirend elfogadásával kezdjük. Megkapták a napirend tervezetét. Van-e bárkinek megjegyzése vele kapcsolatban? Nem látok megjegyzést. Akkor azt elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei. Emlékeztetem valamennyi képviselőtársamat, hogy az ülés után karácsonyi ö, álló fogadás lesz ma este fél hétkor, itt a bejáratnál, és ma este, nem holnap este, ahogy eredetileg talán elhangzott, holnap is lesz itt reülés, de már ma ö, karácsonyozunk egy ital mellett. Néhány biztos is csatlakozik hozzánk, és korábbi biztos is. Úgyhogy biztos, hogy itt lesznek a biztosok, és régi barátokkal, régi arcokkal is fogunk találkozni. 12-es napi rendi pont. Holnap, december 4-én délután a 12-13-as napi rendi pontot felcseréljük. 12-es, a 2015-ös Nemzetközi energiacsárta tervezése, az Energiakarta főtitkára dr. Urbán Rusznyák előadása, vagyis később lesz, tehát helyet cserél a 13-as napirendi ponttal a KKV-k zöld növekedési lehetőségeiről szóló programponttal. Tehát apró változás van a holnap délutáni programban. Number three. Nos, fogadjuk el az előző üléseink jegyzőkönyveit, szeptember 1-e, 2-a, 24 25-e, november 5-e, 6-a volt előző üléseink dátuma. Ezeket elfogadásra javaslom. Ha nincs ezekkel kapcsolatban senkinek megérzés az ülés végéig, akkor ezeket elfogadottnak fogjuk tekinteni. mondjuk a délelőtti ülés végéig, ha nincs megjegyzés velük kapcsolatban, 12.30-ig tegyék meg megjegyzéseiket, ha van ilyen. Négyes napi rendi van pont, vagyis első érdemi napi rendi pontunk. Nyilvános meghallgatás az induló innovatív vállalkozások és KKV-k támogatásáról. Évtizedek óta foglalkoztat minket ez a kérdés, és itt az ideje, hogy most végre komolyan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Üdvözlöm körünkben előadóinkat, és köszönöm az ITRE bizottság nevében, hogy elfogadták meghívásunkat erre a meghallgatásra. Jelenlétük garancia arra, hogy elkezdődhet a komoly munka, az induló innovatív vállalkozások támogatása érdekében. Tudjuk, hogy a KKV-k az európai gazdaság gerincét jelentik. A tagállamok egyre inkább ö, maguk is felelősek a közös növekedésért, a munkahelyteremtésért, és ebben a kis és középméretű vállalkozások szerepe óriási lehet, a válság átvészelésének is nekik köszönhetjük, és nekünk itt az ITRE bizottságban önként vállalt kötelezettségünk az, hogy 2020-ig terjedő időszakra vonatkozólag mindent megtegyünk a kis és középméretű vállalkozások megsegítésére. Minden tevékenységünk eddig is erőteljesen KKV orientált volt. Ugye a Horizont 2020-as program is nagyrészt róluk szól, a kis vállalkozásokról szóló jogalkotás, a Small Business Act is róluk szól. Az ő tőkéhez, hitelhez való hozzáférésük, és különösen az induló vállalkozások hozzáférése a hitelhez, a COSTMED programnak is például egyik fő célkitűzése. Tehát a növekedési lehetőségek, a növekedési potenciál kiaknázása a KKV-k vonatkozásában lesz az egyik témánk. Ma Debakker úr fog erről beszélni, és ami a meghallgatás megszervezését illeti és a sorrendet illeti, előre szeretném bocsátani, hogy összesen három és fél órán, pontosabban három óra 15 percünk van a meghallgatásra. Három része lesz ennek, mindegyiknek címek van, amely egyben egy kérdés is, az első esetében. Kérem a felszólalókat, hogy tartsák be a beszédidőt, és a hozzászólókat is, hogy két percben szóljanak hozzá maximum. Az első részt fogjuk elkezdeni most a KKV-k, mint Európa mozgató rugói. Ki ül a nyerekben? Első előadónk Joanna Drake asszony, Joanna, Joanna Drake, a lengyelül talán jével ejtenénk, mindkét ejtési mód gyönyörű, aki a KKV-k foglalkozó ö, speciális megbízott a DJ Enterprise-nál 10 percben kérem azt mondjam, hogy tartsa meg expozéját. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm Buzek úr. Jó napot kívánok a tisztelt képviselőknek, hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget. Buzek úr említette már, hogy a bizottság a KKV-kre prioritásként gondolt, hiszen főszerepük van az európai gazdaság megerősítésében, illetve a beruházások középpontja kell, hogy legyen, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni. Most a statisztikát futom át röviden. Szeretném azt elmondani, hogy miért kell a KKV-ket a stratégia közepén tartani. Az európai, az európai vállalatok 99%-a a KKV, ezekből 99% mikrovállalat, és a hozzáadott érték, minden hozzáadott érték egy eurójából 57 a KKV-któl érkezik. A tagállamok legnagyobb részében a KKV-k helyzete még mindig kihívásokkal van teli. Az utóbbi időben volt egy kis gazdasági fellendülés, de azért még mindig nyugtalanító a helyzet. Nos, a KKV-k kevesebb embert alkalmaznak, mint 2008-ban a válság előtt. A bizottság lépéseket tett, hogy a KKV-k esetében a növekedést tudja támogatni, Említette a Small Business Act-et. Buzek úr 2008-ban született ez, 2011-ben felülvizsgálták. Ez a legfőbb szakpolitikai eszközünk. Nagyon releváns eszköz ez, de az ebben foglalt tíz elve, elvet be kell tartani, ugye? Optimális vállalkozói közeget kell teremteni, és EU szinten, illetve tagállami szinten is mindent meg kell tenni azért, hogy a KKV-k prosperáljanak. A jövőben is ezt kell tehát tenni a következő munkaprogramok kapcsán is. Mit is sikerült? Mit sikerült eddig elérni, illetve milyen kihívások várnak még ránk? Nézzük a, először az innovációhoz és a finanszírozáshoz való hozzáférést. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért, mert a paradigmaváltást sikerült elérnünk, és ez nagyban önöknek köszönhető. Így jobb eredményeket értünk el, jobban tudtuk a Horizont 2020-ban az innovációt támogatni. Van egy úgynevezett KKV eszköz, ennek kb. 3 milliárd eurós büdzséje van. Az innovatív vállal, vállalkozási elképzeléseket lehet ezzel támogatni. Ez egy alulról jövő kezdeményezés, és nagyon jók az első eredmények. Ez is mutatja, hogy jó irányba haladunk. Hogyan is néz ez ki, milyen eredményekről beszélhetünk? A kiértékelések első köre után, illetve a, illetve a első pályázati kör után elmondhatjuk, hogy az, a KKV-k, a pályázók KKV-k 70%-a először részesül ilyen EU-s forrásban. Új pályázókkal sikerült elérni tehát. Arról is beszélnem kell, hogy a támogatott KKV-k több mint egy harmada fiatal vállalkozás, 3-5 éves általában, és azt láthatjuk, hogy ambiciózus vállalkozások ezek, amelyek növekedni szeretnének, és ehhez keresik az eszközöket. Örülünk annak, hogy megfelelő időpontban sikerült előállnunk ezzel az eszközzel. Természetesen a továbbiakban is hirdetjük ezt a KKV eszközt, szeretnénk, hogyha minél többen megismernék, és hogyha minél több vállalkozót vonzana ez. Aztán ott a COSME, 1,4 milliárd eurós büdzséje van ennek a programnak. 330 ezer KKV-n tud ez segíteni, lehet, hogy ezt túl is lépjük. Az elődjével, a szippel már elértük a 330 ezres küszöböt, már ennyi KKV-nek segítettünk, és a, egyébként a SZIP még nem merült ki, tehát még a, a SZIP-pel is sikerül KKV-knak segíteni, de a Kozmával, Kozméval is nagyon sok vállalkozást elérünk. 21 milliárd adóság finanszírozást, illetve kockázati tőkét fogunk majd mozgósítani. Az újdonság ebben a, ezen a területen az új bizottság 315 milliárdos befektetés vagy beruházási terve, ugye ezt Juncker jelentette be. Ennek a csomagnak fontos része egy új forrás felállítása, egy új alapfelállítása, efsi nek fogják ezt hívni. Stratégiai projekteket lehet ezzel finanszírozni, EU-s infrastruktúra, mint a szélessel, vagy a vagy a kutatás, fejlesztés, oktatás, megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, infrastruktúra. A KKV-kat fogja megcélozni, hogy a reálgazdaságot tudjuk fejleszteni az FC forrásainak negyedét arra fogjuk használni, hogy kockázati finanszírozást biztosítsuk a KKV-knek. Körülbelül 75 milliárdos hatást fogunk elérni, tehát elég jó hatásfokkal fogunk ez működni, és az Európai Beruházási Alap fogja a megvalós, vagy fog segíteni a megvalósításban. Úgy véljük, hogy a különböző értékpapírok területén, illetve egyéb biztosítékok esetében ez komoly javulás. Úgy véljük, hogy ez jó módja annak, hogy elkezdjük a munkahelyteremtést, illetve a növekedést. Mi a helyzet az iparpolitikával és a klaszterekkel? Rendkívül fontos, hogy a belső, gazdaság, belső piacunk rendelkezzen egy jól működő, jól teljesítő ipari alappal. Jó lenne, hogy a 2020-ra ismét elérjük az ipari részesedés 20%-át a gazdaságban, jelenleg ez 15%, ez is, rész, ez is részese, hogy ez is látható, olvasható a Juncker programban. A kkv is komoly eh, és szerves részét képezik ennek a szakpolitikának. A klasztereknek komoly potenciája van, hogy megfelelő ökoszisztémákat alakítsanak ki a KKV-k növekedéséhez, és az ebben elő lehetőségeket ki kell aknázni. 2016-ban egy új európai klaszter stratégiát szeretne kialakítani a bizottság, ebben hangsúlyt kap a régiók közötti egyensúly, együttműködés a növekedés érdekében. Nagyon sok KKV még mindig panaszkodik a bürokratikus terhek miatt. Ezért fontos az, hogy itt is megteremtsük a helyes szabályozási környezet. Ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozottabb szabályozási környezetre kell törekedni, tehát figyelembe kell venni, hogy milyen kötelezettségei vannak a KKV-knak, látható hogy mikro és kisvállalkozások vannak. Azt kell elérni tehát, hogy kiegyensúlyozottabban részesüljenek a terhekben. Nagyon fontosnak tartom a vállalkozói kultúra elterjesztését, ez a kulcsa a munkahelyteremtésnek. Timmermans bizottsági alelnök november 21-én azt mondta az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy olyan növekedése van szükség, ahol nincsenek akadályok, ahol a szabályozási költségek alacsonyak, ahol új lehetőségek vannak a vállalkozásnak soknak, és amely köz, környezeti szempontból is szociálisan is fenntartható. Kiindulási alapunk jó, a KKV-k főszerepet kaptak a bizottság áramvonalasító programjában, és nagyon is előrelátható a KKV-k sorsa tehát tervezhetőek a szabályok, de további lépéseket kell tenni. Jó lenne, hogyha a jó lenne, hogyha minden nap életükben éreznék a KKV-k a könnyebbséget. Jó lenne, hogyha maximum 100 euró induló költséggel eh, három nap alatt el lehetne indítani egy vállalkozást. Szerintünk ez nem elég. Jó lenne, hogyha online is el lehetne indítani egy vállalkozást, de a szükséges engedélyek beszerzése még mindig gondot jelent, és sokáig tart az engedélyek beszerzése. Az a kihívás áll előttünk, hogy egy hónap alatt ezt meg lehessen oldani. A KKV tesztelési rendszert kötelezővé kell tenni az összes EU-s tagállamban. Amikor azt mondom kötelező, ez nem azt jelenti, hogy csak papíron legyen kötelező, hanem komolyan kell ezt venni, és tudatosan kell ezt lefolytatni, tudván, hogy egy-egy, hogy ennek a szabályozásnak milyen hatása lehet a kkv kről Gondoljunk azokra a KKV-kra is, vagy vállalkozásokra is, amelyek csődbe mennek. Hogyan lehet nekik egy második esélyt biztosítani? Ez az egyik legfontosabb kihívásunk, fontos, hogy a mentesítés maximum három éves legyen ezekben az esetekben. A piacokhoz való hozzáférés a kkv úgy számítanak, hogy a piacra jutás az ő létüket jelenti, tehát itt nem számítanak akadályokra. Fontos tehát az, hogy tájékoztatást kapjanak erről a KKV-k. Ez alapvető dolog, vannak olyan KKV-k, akik nem tudják azzal tölteni idejüket, hogy dokumentumokat olvassanak és weboldalról weboldalra vándoroljanak. Az EEN-nel, a European Enterprise Network-el ezt tesszük meg 54 országban a vállalkozási lehetőségeket meg, meg kell sokszorozni, ezeket elérhetővé kell tenni a KKV-k számára. Az EN er, ebben is segít. Általában az exportra termelő KKV-k életképesebbek, mert innovatívabbak, és megfelelő szakértelemmel is kell, hogy rendelkezzenek, ezért általában jobban működnek. Január 1-én föláll egy új főigazgatóság a bizottságban, a DG Growth, a növekedési főigazgatóság. Ez az új főigazgatóság valójában a vállalkozók álma, tehát a vállalkozói lehetőségek tárházával foglalkozik majd, a növekedés kulcs elemeivel fog foglalkozni. Azt hiszem ez a legjobb módja annak, hogy munkahelyeket teremtsünk, és erre van a legnagyobb szükségünk, tehát a megfelelő szinergiákat kell kialakítani, hogy ez meg is történjen, és ez érezhető legyen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az EU-nak folytatni kell azt a fajta politizálást, aminek az a célja, hogy az Európai Unió legyen a gazdasági erő legfőbb motorja, tehát munkalehetőségeket kell létrehozni. A Small Business Act-et most vizsgáljuk felül, ennek már vannak kézzelfogható eredményei, és azt kell elérnünk, hogy az új bizottság szakpolitikai agendájának középpontja legyen, hogy a KKV-kat ezt tudja leginkább segíteni tájékoztatású szeretném elmondani, hogy nyilvános, a nyilvános konzultációnak nem sokára vége, december 15-én, és az új Small Business Act-et remélhetőleg 2015 első felében be tudjuk mutatni. Önök mindig is támogattak minket, de a továbbiakban is számítunk az önök támogatására, ez rendkívül fontos ahhoz, hogy az új Small Business Act továbbra is hatékony eszköz legyen, amelyek az európai KKV-kat felruházzák azzal a lehetőséggel, hogy a gazdasági erők motorjai legyen. Jó. Köszönöm szépen ezeket a világos szavakat ebben a rendkívül fontos kérdésben. A következő hozzászólónk pedig Patricia Kalan, és a valódi KKV üzleti világról fog beszámolni, hiszen a Kisvállalkozások Egyesületét képviseli Írországból. Úgyhogy sok különböző KKV véleményét képviseli Írországból, de talán más országokból is. Nyilván más egyesületekkel is kapcsolatot tart. Tessék, a szó. Good morning, everybody. Um, uh, chairman. Üdvözlök mindenkit, tisztelt elnök úr, eh, és szeretnék köszönetet mondani a képviselő úrnak, hogy javasolt engem eh, hozzászólóként. Kiváló eh, lehetőség ez arra, hogy eszmét cseréljünk, tapasztalatot cseréljünk Írország és az Európai Unió más országai között. Szeretnék egy kis betekintést adni eh, az írországi kisvállalkozói világba, és megnézzük azt is eh, együtt, hogy eh, mi az, ami fontos a különböző ágazatokban működő kisvállalkozások számára annak érdekében, hogy túléljék a válságot, hogy visszaálljanak növekedési pályára, és hogy mit tehet az Európai Parlament annak érdekében, hogy tovább erősítsék a KKV-k a KKV-kat, hogy ezek aztán a növekedést beindíthassák. Ami a mi egyesületünket illeti, a kisvállalkozásokat képviseljük. Körülbelül 8500 vállalkozást képviselünk Írországban, tanácsot adunk nekik, hogyan vezessék a vállalkozásukat jogszabályokkal kapcsolatban, törvényekkel kapcsolatban, segítünk nekik kapcsolatot felvenni egymással, és a kulcsfontosságú kérdések közképviseletét ellátjuk. Írországban, ami a definíciót illeti, az a kisvállalkozás, ahol kevesebb, mint 50 ember dolgozik. Tehát a KKV-król, hogyha beszélünk Európában, Önök úgy értik ezt, hogy ez 205, kevesebb, mint 250 munkavállalót foglalkoztat a személy. Írország egy kicsit más, mint a többi ország, kisebb ország eleve, de ez olyan nagy különbséget nem kkv gyakran azok, nagyon sok olyan vállalkozást tartozok ide, akik önfoglalkoztatók, vagy egy-két-három ember foglalkoztatnak max, maximum, és gyakran a hazai gazdaságban lépnek fel ezek a vállalkozások, nem exportálnak, és egy kicsit bosszantja őket, hogy az mindig, mindig az exporterekre, az innovációra, a high-techre koncentrálunk, de minden ágazatban szükség van a vállalkozókra, és ezek is, és fontos dolog ezeket növekedési pályára állítani, és nagyon jó dolog, hogyha exportálni tudnak, de nagyon sok olyan vállalkozás van, ahol egy-két, tíz, húsz embert alkalmaznak maximum. A lényeg, ahogy Johanna is elmondta, a legfontosabb az, hogy hogy megértessük mindenkivel, hogy most stabilizálódott a helyzet, és növekedés vár ránk. Ezek a számok még mindig nem fantasztikusak, de körülbelül a, a tagszervezetek vagy a tagvállalkozások 50%-a azt mondja, hogy jó a helyzet jó az üzleti klíma. És úgy tűnik, hogy egy 3-4 százalékos éves növekedés elérhető Írországban hamarosan, és ahhoz képest, amit a trojka maga után hagyott. Meg sikerült meggyőznünk a kormányt, és örülök annak, hogy az Európai Unió is fontosnak tartja azt, és belátja azt, hogy a korlátozások, a megszorítások jók, ez fontos lehet, de hogyha a gazdaság nehéz helyzetből ki akarunk, ki akarunk mászni, akkor a az üzleti világot támogatni kell, mert az üzletek aztán a munkahelyeket teremtenek, ezek adják az adóbevételeket, és aztán a kormány így tudja a szociális ezt a szociális kiadásokat finanszírozni, és ez nagyon fontos ennek a körforgásnak a fenntartása. Ez az alap üzenetünk, tehát beruházásra szükség van, és a beruházásnak meg lesz a hozadéka. Ami azt illeti, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a válságból, ez egy nagyon fontos dolog. A legtöbb üzleti, de üzletember nem gondolkodik az, hogy mi történik az Európai Parlamentben, vagy mi történik a Nemzeti Parlamentben, egyszerűen vezetik a vállalkozásukat. És Remélhetőleg pozitív a kormány hatása eh, az üzleti világra abban, hogy eh, a policy kérdéseket eh, pozitívan befolyásolja a kormány, de lényeg az, hogy a kisvállalkozások vállalkozói úgy gondolják, hogy nem, igaz, tehát nem igazán érdeklődnek az Európai Parlamenti vagy Nemzeti Parlamenti ügyek iránt. Lényeg, hogy megfelelő keretfeltételeket biztosítsuk számunkra. Ők igyekeznek a mindennapi feladataikkal megbirkózni és a költségeket ellenőrzés alá vonni. Nagy kompetitív előnyöket látunk az Európai Unión belül, megvizsgáltuk azt, hogy a kormány milyen költségeket ró a KKV-kra, és ezeket próbáljuk csökkenteni. Gyakran a kisvállalkozások az energiapiacon, az adó világban, a, a kereskedelmi helyek bérlésében nagyon nagy költségeket könyvelnek el mindennek nagy hatása van az üzleti világ meglévő költségekre. Nyilván meg kellett változtatni a keretfeltételeket, és az egyik legnagyobb probléma, amivel Európában szembenézek a KKV-k, az a pénzügyi forrásokhoz való hozzájutás. Nagyra értékeljük például a COSME finanszírozást, és minden olyan finanszírozási lehetőséget, amelyekhez hozzáférnek a KKV-k ami csalódás a KKV-k számára Írországban, és gondolom Európában mindenhol, ezek a pénzügyi közvetítők szerepe. Ugye a, a bank mindegy, hogy honnan kapja pénzt a Kozméból, vagy az Európai beruházási banktól. Lényeg az, hogy ha egy KKV vállalkozója bemegy a bankba, akkor mindig ugyanazzal az emberrel néz szembe, és ez az ember dönti el, hogy finanszírozza vagy nem a vállalkozást. Nagyon fontos a modern és komplex üzleti világot megérteniük a banki munkatársának is megérteni ezeket a komplex kérdéseket, és nem állandóan a kockázatokra koncentrálni. Én ahelyett, hogy az Európai Beruházási Bank, ahelyett, hogy azt várja, hogy a bankok forduljanak hozzá, jobb lenne, hogyha az Európai Beruházási Bank ő maga proaktív módon reagálna és elindulna, és projekteket, vállalkozási lehetőségeket keresne, amelyeket érdemes finanszírozni. Ez tehát továbbra is a kockázatelemzés a banki szinten alapvető probléma. Emellett az emberi erőforrások maximalizására is koncentráltunk, ezért gondolom azt, hogy ami az EU Small Business act illeti, nagyon fontos a képzés, a fejlesztés, és ez prioritás kell, hogy legyen a menedzserek számára is. Az összes KKV 50%-a az első 5 évben val kudarcot, de ezeknek a felét el lehetne kerülni, hogyha a menedzsment kapacitásokba be tudnánk ruházni. És ami a finanszírozást illeti a képzésben, inkább a munkanélküliekre koncentrálunk. A munkanélkülieket kívánjuk felkészíteni munkahelyekre, amelyek lehet, hogy nem is léteznek, ahelyett, hogy legalább ugyanennyi pénzt áldoznánk a menedzserek, illetve a már dolgozók képzésére, továbbképzésére. A válság azokat tehát azok láboltak ki hamarabb a válságból, akik kreatívak voltak, bátrak voltak, innovatívak voltak, és ami az innovációt illeti, megint csak sokan úgy gondolják, hogy a high-techben kell látni az innovációt, holott teljesen mindegy, hogy mondjuk egy kiskereskedelmi vállalkozásról van szó, egy étteremről, egy hotelről, minden vállalkozás javulhat a folyamatok javulásával, az ügyfélszolgálat javulásával, és az innováció mindezekben fontos szerepet játszik. Írországban létezik az Innovation Water Scheme, bármilyen vállalkozás ehhez pályázhat, hogy segítséget kapjon a vállalkozásának továbbfejlesztésére. Ami a prioritásokat illeti, e, feltettük a kérdést a számos vállalkozásnak e, arra vonatkozóan, hogy ezen öt tényező közül, az itt látható öt tényező közül melyik járul hozzá leginkább a sikerhez. Majdnem egyforma eredményeket kaptunk. A, sokan azt gondolják, hogy mindemellett, hogy 11% a 11% a munkanélküliség Írországban, és ez magasabb, mint az európai átlag. Még mindig hiány van fontos ágazatokban, még mindig bevándorlókkal próbálunk számos üres állást betölteni, például az egészségügyben. Aztán nagyon fontos szerepet játszik, hogy az Európai Unióban hogyan alakul a növekedés. Írországban az Egyesült Királysággal és az USA-val is nagy kereskedelmet folytatunk, de nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy az Európai Unióban a növekedés újra beinduljon. És emellett pedig bel tehát Írországon belül egy üzletbarátabb környezetet szeretnének látni sokan. amiben segítséget várnak a vállalkozások, például a márkafejlesztés, a, a munkatársi állomány fejlesztése, IT, stb. Ami a prioritásokat illeti, először is a belföldi piacot kell újra helyreállítani, a belföldi keresletet és üzleti világot erősíteni, hogyan tudunk jobban mm, erősíteni a munkahelyteremtést és a kisvállalkozásokat valóban a gazdaságpolitika homlokterébe kell újra helyezni, mert azt gondolom, hogy a gazdasági jogalkotásnál nem mindig a legkisebb vállalkozásokra gondolnak elsődlegesen. Aztán a közbeszerzés nagyon fontos kérdés. Németországban úgy halljuk, hogy kiváló mechanizmusok vannak arra, hogy a német vállalkozásokat ebben segítsék. Mi az európaiokat teljes mértékben betű szerint betartjuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden országban a legutolsó pontig betartsák az összes európai törvényt, hogy egyenlő feltételeket teremtsenek mindenütt. Hogyha munkahelyeket akarunk teremteni, akkor legyen egyszerűbb a vállalkozások számára felvenni embereket. Hogyha valaki valakit szeretne valaki, alkalmazni szeretne valakit, akkor millió jogszabályt kell ismernie, teljesen függetlenül, konkrétan 40 teljesen függetlenül attól, hogy egy munkatársa van, vagy 200 ezer. Amit én fontosnak tartok, hogy az Európai Unióban a valódi kicsi vállalkozásokról gondolkodjunk. A közepes vállalkozásoknak már teljesen más elvárásaik vannak, mint a kis és mikrovállalkozásoknak. Holott a kis és mikrovállalkozások nagyon sok munkahelyet biztosítanak, még mindig nem sikerült az alapokat biztosítani, tehát a piachoz való hozzáférést, a vállalkozókedv erősítését és a bürokrácia csökkentését. Én nagyon örülök, hogy fogadtak bennünket, és várjuk az eszmecserét. Köszönöm. Köszönjük szépen. Uh, green growth... A zöld növekedés lehetőség a kkv számára szól a jelentés címe. Debakker úrnak adok szót, ő írta. Köszönöm szépen, és köszönöm a két előadónak is azt, amit a KKV-król elmondtak. Gondolom, hogy itt minket nem kell nagyon győzködni arról, hogy mennyire fontosak a KKV-k. Nyilván egyetértek az utolsó felszóló több kritikájával, frusztrációjával, hogy a különböző munkajogi adószabályok, hogy hogyan nehezítik meg a KKV-k életék, mit, miközben ugye elvileg egységes belső piacról beszélnénk, és miközben a KKV-k valóban képezik az európai gazdaság gerincét. Lenne egy nagyon konkrét kérdése mindkettőjükhöz. Tudjuk, hogy a környezetvédelem területén az Európai Unió számos rendeletet alkotott. Ezeket próbált tudta az EU a cégek számára a leglenyelhetőbb, legelfogadhatóbb módon megfogalmazni. Smart, better jelzőkkel látjuk el a rendeleteket, és az a bizottsági tag, aki a bürokrácia ö, csökkentésért felelős, az is ugye a jobb szabályozásról, rendeletekről beszél, pedig jobb lenne, ha less regulationről beszélne, vagyis hogy kevesebbről. Nos, azzal együtt, hogy nyilván a cégek nem képezhetnek kivételt, a kis cégek sem, mégis azért el kell gondolkoznunk azon, hogy a nagyon technikai és komplex joganyagot hogyan lehetnek képesek a KKV-k alkalmazni. Erre kérek választ, hogy önök szerint ez hogy működik. Rübig úr, a sta is tagja, ahol az innovációval foglalkozik, a KKV-k vonatkozásában, és egyben árnyék előadó. Igen, Köszönöm a szót. Fontos a kezdeményezés szempontjából, hogy Európában olyan terményeket és szolgáltatásokat, termékeket és szolgáltatásokat hozunk létre, amelyeket meg is vesznek. Ehhez azonban az infrastruktúra fejlesztést támogatni kell, ide értve főleg a digitális infrastruktúra fejlesztését, az energiainfrastruktúra fejlesztését, hiszen a belső piaci stratégiánknak ez két legnagyobb ága, ugyanakkor mind a kettő tipikusan határokon átnyúló kérdés, és ahhoz, hogy tényleg átnyúló legyen a határokon, ahhoz megfelelő infrastruktúrára van szükség, amit állami, magán, PPP modellek formájában lehet többnyire finanszírozni, hiszen nagy pénzekről van szó. A cégeknél a bevételeknek ugye magasabbaknak kell lenniük, mint a kiadásoknak, elvileg a régi gazdaság tanulmányok legalábbis még ezt tanították, hogy legalább az év végére az ember hozza egyensúlyba a mérlegét, ma már ez egyre kevésbé igaz, és ha az embernek többlet pénze van, abból lehet kockázatot vállalni, és hitelt fölvenni ez alapján, és terjeszkedni, bővíteni. De a likviditást azt meg kell teremteni, ez a vállalkozó kutya kötelessége, hogy likvid maradjon, már a fogyasztókkal szemben is Kötelessége ez. A tőke, a kockázati tőke azonban jelenleg sokkal nagyobb arányt tesz ki a tőke mixben, mint korábban. Ma már az Európában beszedett adók 80%-át a KKV-k adják, miközben a nemzetközi koncernek csak 4%-ot fizetnek be az adó kasszába, miközben ugye a nagyok kockáztatnak, vesztenek, a kicsik meg dolgoznak. És így versenyképességük mindig is ugye hiány szenved, mert bár a növekedést ők generálják, mégis a versenyben nehezen tudnak részt venni, hiszen nem mindig tudnak kockázati tőkét képezni, amiből aztán hitelt lehetne fölvenni és fejlődni. A mozgó tőkére nem lehet hitelt fölvenni, úgyhogy ez egy ördögi kör, amely mindig a nagyoknak kedvez. És azok a vállalkozások, amelyek szinte ismeretlenek a köztudatban, ugyanakkor számosan vannak, és a világpiac nagy részét teszik ki, és szeretnének is terjeszkedni a világpiacon, képtelenek erre, mert nem tudnak kockázatot vállalni, mert ők nem pénzt gyártanak, hanem termékeket. Tehát jó lenne, hogy a kereskedelmi kedvezmények jobban érintsék a KKV-kat, ezzel legalább lehetne rajtuk segíteni, és azokkal a bilaterális egyezményekkel, amelyek a nemzetközi piacon helyzetbe hozhatják ezeket a cégeket. Utolsó gondolatom, Franciaországban 10 adómentes körzet van, ahol az első évben adómentesen lehet céget alapítani és működtetni, tehát ipari parkok ezek. Önök mit gondolnak erről az elképzelésről? Köszönöm szépen. Következő felszólalónk János Lewandowski. Két évvel ezelőtt még ő volt a felelős a több éves költségvetésért, úgyhogy a Horizont 2020 a Kozme és a strukturális alapok pénzeit ő kezelte. Hát igen, a pénzkezelés, a költségvetés kezelés tulajdonképpen mindig a hiánykezelés művészete, de hogy politikailag korrektül szólaljak meg, a KKV-k helyzete a válság óta, különösen Dél- és Közép-Kelet-Európában közép nem kiel- kielégítő. Ha pedig nem PC módon akarok beszélni, akkor azt mondom, hogy Kelet-Európában a kockázatvállalás a fiatalok körében elsősorban abban nyilvánul meg, hogy ott hagyják Kelet-Európát, például Írország felé. És miért? Azért, mert európai szinten eleve kicsi a költségvetés, és pláne kevés pénz van arra, hogy ösztönözzük a cégalapítást, a vállalkozást. Van ugyan ilyen jogszabályunk, Rübi kolléga erre utalt is, de a régi kontinensen hiányzik a kockázat pufferelő cégek intézménye, amit tőlünk nyugatabbra úgy hívnak, hogy venture capital, vagyis olyan emberek, olyan tőkerős vállalkozások vagy emberek, akik hajlandók befektetni kockázatos, de előremutató vállalkozásokba. Ezt mindkét felszólaló említette ezt a problémát. Hogyan lehetne ezt a hibát egy kicsit és a hatásait enyhíteni, és a bűneinket okossággá alakítani. Köszönöm szépen. Gierek úrnak adok szót, aki sokkal kevés Tömörítő Egyesületnél dolgozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a KKV-ket két csoportba kell osztani, a gyártással foglalkozókat, illetve a szolgáltatóiparban aktívokat, ami a szolgáltatásokat illeti, ebből több van, de nagyon nehéz, nehezebb az ilyen vállalkozásokat elindítani, mert a technológia többe kerül, tehát nehezebb lehet elindítani ilyen vállalatot, ezért kell ezt a megkülönböztetést megtenni. Manapság mindenki gyártani akar és el akar adni de a piac már telíted. Hogyan tudják, a, hogyan tudnak a kkv mégis életben maradni? Hogyha a kis gyártók nagy hálózatoktól függenek, akkor ez más helyzet egy kicsit, de alapvetően az önálló gyártók helyzete eléggé labilis. Kozme vagy más projektek nagyon fontos szerepet láthatnak el, de nagyon fontos az is, hogy az intellektuális, illetve jogi környezet is megfelelő legyen. A szellemi tulajdon kérdése is fölmerül. Egyébként, ami a lengyel KKV-ket illeti, a 25 tagállamban érvényes uniós szabadalom megnehezíti a dolgot a KKV-k számára, mert hogyha, az ember, hogyha egy KKV be akar ruházni, akkor nem tudja, hogy ezzel megszegie a szellemi tulajdonjogot. Bonyolult dolog ez tehát. Aztán a kereskedelmi know-how kérdése. Egy újabb monopóliumot akarunk itt létrehozni, minél több a monopólium, annál nehéz a KKV-k számára, a gyártó KKV-k számára az indulás. Az ipari titkok, illetve a kereskedelmi titkok jelentik az igazi nehézséget, ezen is el kell gondolkozni. Én úgy vélem, hogy olyan környezetet kell létrehozni, amely a helyi ipar létrehozásában segít, és itt a helyi önkormányzatoknak fontos szerepe lehet. Az innovatív ipar maga is el tud jutni a piacra, de a regionális iparnak nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen, megfelelő legyen a regionális ö, környezet is. Köszönöm a GU és árnyékletes tevőnk, Lázdorf úr, de Szilikiotis úr helyettesíti ma őt, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Lázdorf úr nincs itt, úgyhogy én helyettesítem. Először is szeretnék köszönetet mondani Drake és Kellen asszonynak a kitűnő elemzést. A KKV az európai gazdaság gerince, ezért mindenképpen támogatni kell a KKV-ket, a szakpolitikáinkat is így kell kiélezni. Drake asszony, van-e konkrét terve a, K- a bizottságnak a KKV-k támogatására? Főleg azokra az országokra gondolok, ahol a legsúlyosabb a válság nyilván a déli államokra gondolok, itt barbár megszorítások vannak érvényben, és a KKV, és minden nap több KKV kell, hogy lehúzza a redőn. És az emberek munkanélküliekké válnak. Kérdésem, hogy mit lehet tenni azért, hogy minimalizáljuk, minimumra csökkentsük a multinációs cégek részesedését. Valóban itt alapvetően mikrovállalkozásokról beszélünk. Sokszor azt gondolja az ember, hogy a KKV közepes közepes vállalkozásokból állnak, de ahogy hallottuk, itt túlnyomó részben mikrovállalkozásokról van szó, akik nagyon nehezen férnek hozzá a finanszírozáshoz. Aztán a nagyon fontos az is, hogy a pénzügyi stratégiánk hogy néz ki. Az állami, állami támogatás nélkül, vagy EU-s támogatás nélkül ezek a KKV-k egyedül nem tudnak kilépni a válságból. Elnök, a következő, a következő hozzászólók az innováció nagy bajnoka. Köszönöm, elnök úr! A növekedési stratégiával kapcsolatban kérdésem, hogy hogyan lehet azt megvalósítani, hogy a, a mikrovállalkozások szükségleteit figyelembe vegyék, Patricia említette ezt, tehát arról is szó volt, hogy két külön csoportot kell kialakítani a kkv között. Nagyon fontosnak tartom a képzést, a folyamatos szakmai fejlődést. Úgy kell ezt kialakítani, ezeket a programokat, hogy ezek megfeleljenek a kkv szükségleteinek. A középszintet kell véleményem szerint csökkenteni. Fontosnak tartom, hogy a mikrovállalkozások egymást tudják segíteni a mikrofinanszírozásban, kérdésem hogy Joannához, hogy a strukturális alapoknak milyen szerepet szánnak Liverpool, Manchester régióban a cluster stratégia területén nagyon érdekes eredmények születtek. Ezt mennyiben fogadják meg ennek az eredményeit, illetve egyetértek kollégáimmal, nagyon-nagyon fontos, hogy a szellemi tulajdonjog kérdését tisztázzuk. Még egy dolog, utolsó kérdése, hogyan viszonyul mindez a digitális piachoz, hogyan kapcsolódik mindez a digitális belső piachoz és az ipari politikához. nagyon szomorúnak tartom, hogy a vállalkozásban, a vállalkozási politikában még mindig nagyon nagy a különbség a, férfi és, a férfiak és nők aránya között, illetve a sötétbőrű vállalkozók aránya is nagyon alacsony. Mit tehetünk ezért? Köszönöm, hogy az elnök következő hozzászólunk. Kelly úr, lehet, hogy egy kicsit másként vélekedik az ír Köszönöm. Köszönöm Joanna, köszönöm Patricia ezeket az előadásokat. Joanna említette, hogy európai szinten milyen szándékaink vannak. Patricia viszont azt mondta, hogy nem mindig valósulnak meg ezek a szép szándékok. Patricia említette a problémák között, hogy mit is jelent az, hogy KKV. Ír- Írországban ebből kevesebb, mint 50 van. Nos, ezért fontos a tesztelés. Különböző kategóriákat kell létrehozni, minden kategóriához másként kell viszonyulni. Kicsi, nagy, közepes és mikro. Hogyha azt mondjuk, hogy 90, az iparunk 99%-a, vagy a gazdaságunk 99%-a KKV, ez nem, egy, ez nem egy besorolás. a kozménak szép szándékai, céljai vannak, mondja, mondta Joanna, de Petrus erre úgy reagált, hogy sajnos nem mindig érik el a célt. Felmerült ez a kérdés is, hogy vajon Írország eleget tesz, az ír kormány eleget tesz-e akár kevék megsegítésért, mit tehetnének még? Illetve szó volt arról is, hogy a megfelelő készségekkel rendelkeznek-e a KKV-k munkavállalói. De pozitívumokat is hallottunk, hiszen az ír KKV-k több mint 20%-ánál növekedni fog a munkavállalók száma. Ez nagyon jó hír. Köszönöm, Borelli úr. Köszönöm, elnök úr. KKV-k számára nehéz kialakítani egy megfelelő szakpolitikát egy egységes piacon, hogyha a 28 tagállamban eltérő az adórendszer. Vannak olyan uniós országok, ahol megpróbálják vonzani a vállalkozásokat. Írországnak ez volt példája. Kérdezem a szakértőktől, hogy nincs -e itt az ideje annak, hogy az adókérdéssel is elkezdjünk foglalkozni európai szinten, tehát hogy az európai politikának, szakpolitikának ez is része legyen, nem kéne egy európai adópolitika? Köszönöm szépen, Sander asszony. Si, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem lenne egy megjegyzésem, és szeretnék föltenni egy kérdést. Először is nagyra értékelem ezeket a az erőfeszítéseket és a jó szándékot, azonban a terepen, a helyszínen, ahogyan ezt nyilván önök is tudják, vagy gondolják, nem mindig úgy valósulnak meg ezek a jó szándékok, ahogy ezt gondolták. Ami a KKV-ket illeti, ez folyamatos túlélési harc. Új megfelelő információt megtalálni, internetoldal gyakran angolul van csak meg, akkor nyelvi probléma merül föl, aztán a megfelelő tárgyalófelet vagy közvetítőt megtalálni, akár pénzügyi finanszírozót, közvetítőt megtalálni, aki a programokról is tud információt adni, aztán <clears throat> a pályázatokat megírni, összeállítani. Ez se egyszerű, illetve az ellenőrzést követni, amely mind nagyon nehéz és költséges a vállalkozások számára. Továbbra is nagyon bonyolult a helyzet minden jó szándék ellenére. Végül, illetve ezek után pedig szeretnék egy kérdést feltenni Drake asszonynak. Ön a megújulási rátáról beszélt a vállalkozások esetében, amelyek amelyek a Horizon 2020 keretében támogatást kapnak. Tehát számos vállalkozás részt vett ebben a programban. Olyan információt szeretnék kapni, amely azokról a vállalkozásokról szól, amelyek már kaptak támogatást, és hogy ezek újra pályázhatnak-e illetve esetleg ettől eltanácsolják őket. Köszönöm szépen, Maska képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én jártam Írországban, mégpedig a válság előtt az európai költségvetési jelentéstevő voltam annak idején, és láttam, hogy hogyan fújják föl ezt az ingatlan lufit, és mindenki tudta, hogy ez ki fog bukkanni. Én nagyon örülök annak, hogy Írország ilyen gyorsan túl tette magát a válságon, pozitív hozzáállást látok, érzek Írországban a vállalkozások részéről, ez nagyon fontos. Egyetértek Rübig úrral abban, hogy nagyon fontos az, hogy egy vállalkozás az év végére ne csúszson a negatív rész elszámolásba, és hogy pozitív legyen a cash flow-ja. Nagyon fontos, tehát nem, nem tud minden vállalkozás nyereséget elkövelni, de nem, ez, az mondjuk nem jelenti azt, hogyha nincs nyeresége, az sem jelenti, hogy, hogy csődbe menne. Megállapítottuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a vállalkozások 30 napon belül eh, kifizessék a számláikat, az egészségügyben ez 60 nap, eh, de sajnos ezt nem tartják be. Kérdésem tehát a pénzügyi eh, fegyelemre vonatkozik, fizetési fegyelemre vonatkozik Írországban. Most a vállalkozásoknak csak a 4 százaléka kap megfelelő pénzügyi forrást, hogy ki tudják fizetni a számláikat. Köszönöm szépen, Kápen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani ezekért a nagyon érdekes bevezetőkért. Drake asszony a KKV-k külön megbízottja, e, úgyhogy ez nagyon fontos funkció. Tudjuk, hogy a KKV-k milyen fontos e, szerepet játszanak. A magánszektor 99%-át KKV-k adják, a foglalkoztatottak kétharmad a magán e, szférában KKV-kben dolgozik, <clears throat> és a vállalkozások által befizetett adók 80%-át KKV-k fizetik be. Így tehát a politikának meg kell vizsgálnia, és ezt Drake asszony is említette, hogy a keretfeltételek megfelelőek-e hogy ezen keretfeltételek között a vállalkozások pozitívan tudnak-e gazdálkodni. A keretfeltételek nagyban, ezeket nagyban javítja a bürokrácia leépítése. Önök említette, említették, hogy az ország specifikus ajánlásokban ez újra és újra megjelenik a bürokrácia leépítésének javaslása. Továbbra is kérünk javaslatokat arra, hogy hogyan lehet ezt leépíteni amikor a bürokrácia csökkentéséről beszélek, akkor a kereskedelmi akadályok megszüntetéséről is beszélhetünk. Ami emellett pedig a finanszírozáshoz való hozzáférés a legfontosabb a KKV-k számára. Említette, hogy a Cosmic Horizon 2020-hoz való hozzáférés nagyon fontosabb vállalkozások számára, és ezt továbbra is támogatni kell. A kérésem a következő Paul Rubik említette, Franciaországban a tíz adómentes övezetet lehetne -e ez legjobb gyakorlat? Ezt át lehet-e venni? Van -e ez, ezt ellátják-e valamilyen specifikus ajánlásokkal? Franciaország hogyan értékeli ezt? Illetve ezt kiegészítve az erősít, megerősített klaszterképzés KKV-kkel, ezzel kapcsolatban van-e tapasztalatuk, ez lehetne a legjobb gyakorlat arra vonatkozóan, hogyan lehet a KKV-kat erősíteni és a bürokráciát ideálisan csökkenteni. Mr. Martin. Köszönöm szépen, Márteó képviselő. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék, az KKV-knak nagyon fontos szerepet játszanak az európai gazdaságban. Volt egy dolog, ami egy kicsit hát zavar, vagy meglepett, hogyha csökkentjük az, az, az adókat, az a, a, jogok, a munkavállalói jogok sztendegyeit csökkentjük, mindent csökkentünk, akkor ez nem olyan jó a Európa számára, ez a populisták ma már is hagyja a vizet, ami pedig a KKV-k finanszírozását illeti, a bankok szerepét ne felejtsük el. A bankok szerepe a válságban. Nem tudom, hogy Írországban mi a helyzet, de Franciaországban a bankok soha nem koncentráltak a KKV-kra, és sok KKV ezért ment csődbe, mert nem kapott finanszírozást. Aztán emellett, ami nagy vállalkozásokat illeti, ezek gyakran a kisvállalkozásoknak megbízásokat adnak, és a számlák kifizetés azonban nem, történ, nem történik meg, akár 60 nap alatt sem, gyakran 90 nap is el telik a számlák kifizetéséig, és itt is nagyon fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmet, mert ez sok csőd oka. Ami pedig a klasztereket illeti, erről szeretnék többet tudni, hogyha ezek a kis vállalkozások között jönnek létre, ez, és ebben erősi, ezzel erősítik őket, ez jó. Ez szerintem a vállalkozások európai elkötelezettségét is erősítheti. Észak-Olaszországban jártam, ahol a kutatásfejlesztési eszközöket, a, a, a, a marketing eszközöket, ezeket közösen használják, használja több vállalkozás, így, hoztak létre klasztert, ez nagyon jó ötletnek tartom. Hogyan lehet erősíteni a, a képzéshez való hozzáférést a KKV-k kevésbé jól fizetett munkavállalói számára, akik gyakran az egész KKV biznisz mostoha gyerekei. Köszönöm szépen, utolsóként Maragál képviselő szól hozzá és aztán utána megadom a szót az előadóknak. Köszönöm szépen, csak gyorsan, elnök úr, megköszönöm az előadásokat. Egy nagyon rövid egy nagyon rövid megjegyzés arról, hogy mi történik Katalóniában jelenleg. Ez végül is egybevág azzal, amit hallottuk, de nem mindenben. A fiskális struktúra eléggé megnehezíti a kkv életét, de három olyan dolog van, ami megkülönbözteti a mi struktúránkat az általánostól. A, a hitelhez való hozzájutás, az energia költsége, illetve a visszafizetési arány sajnálatos módon nagyon sokan nem bírják visszafizetni a felvett a felvett hiteleket nagyon magasak a büntetések, nos, harmonizálni kéne a dolgokat regionális szinten is, tagállami szinten is. Azt hiszem, hogy Európának, itt Európa itt még labdába rúghat, nagyon komoly dolgokat lehet még tenni európai szinten. Szerintem nem is KKV-nak kéne hívni a KKV-ket, hiszen nagyon sok a nagyon kicsi kisvállalkozás. Jó lenne, hogy egy kicsit nőve, nőnének méretben, tehát van ezek a vállalkozások. Fontosnak tartom a szakmai képzésbe való a beruházást, illetve hogy az oktatási intézményekkel össze tudjuk kapcsolni a termelő szövetet. Gyakorlatilag nincs kommunikáció az oktatás és a termelés között, ezért van a méretbeli különbözőség is. Jó lenne, hogyha tehát olyan emberek kerülnének ki az egyetemekről különböző oktatási központokból, akik képesek az innovációra. Szerintem jó irányba halad a bizottság elképzelése, de megfelelő arányokat kell kialakítani, hogy a kicsiket és a nagyokat megfelelően tudjuk támogatni, vagy a kicsiket és közepeseket. meg kell nézni azt, hogy a helyi és regionális önkormányzatok mit tehetnek ezért, míg az, mi az ő szerepük konkrétan, szerintem elég sokban, sok dolgot rájuk, rájuk lehetne bízni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most akkor Jonah Drake nek adom vissza a szót, aki ö, mm, tanított uh, Brüsszben is tanított, és uh, most az Európai Unió szakértője. Nyilván most nem a máltai, hanem az európai véleményt fogja elmondani nekünk. Parancsoljam! Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm a tisztelt képviselőknek a kérdéseket, az élénk érdeklődést a KKV-k iránt. Nyilván csak a fő kérdésekre tudok most ennyi időben választ adni, és én is hallottam és vettem Patricia kritikáját az eszköztárunk tekintetében, a pénzügyi eszközök tekintetében a tekintetben, hogy a pénzügyi szervezetek és a közvetítők és a KKV között milyen a kapcsolat. Ugye, ha valóban európai lendületet akarunk adni a finanszírozásnak, a hitelezésnek, akkor ezt a rendszert át kell tekintenünk. Mi azt szeretnénk ösztönözni, hogy folyamatos san a bankok úgy érezzék, hogy az Európai Beruházási Alap rendelkezésre áll, és a helyi KKV-kkal próbáljanak belőle részesedni. Az Enterprise Europe hálózat és ennek az ifjúsági tagozata, amely most januártól fog felállni, arra szolgál, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat, pénzügyi tanácsadó tevékenységet ösztönözze, és a bizottság és ezen szervezetek közötti együttműködést most megpróbáljuk szorosabbra fűzni, mindazokkal, akik a KKV ágazattal kapcsolatban vannak, hogy ezek az ismeretek közelebb kerüljenek a KKV-khoz, és legalább tudják képviselni érdekeiket. De ez persze még önmagában, ha meg is valósul, nem lesz garancia arra, hogy a bankok majd ezentúl mindig reális kockázatértékelést fognak végezni a KKV-k tekintetében, amikor azok hitelt akarnak fölvenni, de legalább ebbe az irányba mutat. A pénzügyi eszközök azonban ezt szeretnék ösztönözni. És engedjék meg, hogy éljek a lehetőséggel, hogy elmondjam, hogy mi azon leszünk, hogy mi magunk is tovább képezzük magunkat olyan irányban, hogy a banki rendszert jobban átlássuk, illetve nekik is ilyen továbbképzéseket fogunk kínálni. A teherviseléssel kapcsolatos környezeti jogalkotás teherviselését illetően Nyilván a KKV-k nem örültek többnyire ezeknek a szabályoknak, ugyanakkor azt sem szeretnék, hogyha azzal bélyegeznék meg őket, hogy ők kivételt képeznek. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy egyfelől a főtitkár segítségével, a főtitkárral közösen, a többi szolgálattal közösen, akiknek ugye nem a KKV-k a fő területük, mindent megteszünk tehát azért, hogy ezeken a speciális problémákon elgondolkodjunk, és a hatásokat felmérjük. Amint önök is tudják, nemrégiben felülvizsgáltuk a hatásvizsgálatokra vonatkozó iránymutatásokat. Önök maguk is áttekintették ezt november 27-én. Állásfoglalást fogadtak el ebben a témában. És ott is, abban a egy héttel előtti vitában is felmerült, hogy hogy fenn kell tartani a hatástanulmányok komolyságát, megbízhatóságát, tovább kell növelni. Megtámadhatatlanságukat, kikezdhetetlenségüket garantálni kell. A Thinking Small elvet tehát alkalmazzuk. Garantálni szeretnénk, hogy bármi is legyen a Refit programon belül a szabályozás, ez ne konfekció szabályozás legyen, hanem rendesen testre szabott, a valós igényekhez és célokhoz igazított. Ezt mindenképpen így kell csinálni, ez az előrevezető út, nem, nem a kivételezés, egyes szégek kivétele a jogalkotás hatája alól. Ami a zöld dítés lehetőségeit illeti, ugye van egy zöld cselekvési terv, amelyet idén kezdtünk el alkalmazni, és amelynek a célja az, hogy a KKV-kat felkészítse arra, hogy saját erőforrásaikat zöldebbül, hatékonyabban használják föl, illetve hogy megragadják ebben az ágazatban rejlő lehetőségeket. A zöld gazdaság, a zöld piac mindenképpen egy új nyitási lehetőség a KKV-k számára, csak meg kell találniuk az oda vezető utat. Ilyen kapcsolatút lehet az, hogy egy megfigyelő szervezetet működtetünk, amely kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a KKV-knak tanácsot adjon, hogy hogyan tudnak hatékonyabban zöldebbül gazdálkodni és a zöld piacokra betörni. Ami a kockázati tőke kérdéskörét illeti, a kozma eszköz szól erről főleg, de valóban Európában ez hiányzik, főleg a KKV-k számára, és éppen ezért javasoljuk, hogy az SBA kapcsán építsünk ki Európában egy kockázati tőke alapot, a kozme tőke eszközei ezt csak töredékesen helyettesítik, apró, korlátozott mennyiségű pénz ez, de ennek is van azért egy, egy kis hatása. 21 millió euróról van szó, és egy a 30-hoz ennek a mozgósító ereje, tehát 30-szoros összeget indított be, tehát a COSME működik, és aztán az insolvencia 2 szabályok alapján a magánbefektetők számára is megpróbálunk szépen lassan felépíteni egy, egy beruházási, egységes beruházási keretrendszert, amely az új SBA részét fogja majd képezni, legalábbis erről már zajlanak a konzultációk, és várjuk a feedbacket. Már eddig is kaptunk ilyen feedbacket, de még továbbiakat szeretnénk beszerezni. 70-80 százaléka annak, amit az SBN-ben csinálunk, az támogatásra talált az eddig válaszadók körében. Ami a déli európai, déli európai országokat illeti, mit teszünk értük külön? Teszünk-e értük valamit egyáltalán külön? Hát az SMI kezdeményezés alapvetően róluk szól, bár ez még csak kipróbálás alatt áll. A tagállamokat várjuk, hogy jelentkezzenek a strukturális alapokon belül ezekre az eszközökre, amelyeket befektetésre, stratégiai befektetésekre lehet felhasználni. Reméljük, hogy jobb lesz a pénzfelvétel, mint eddig volt. A Juncker féle FC alap is ebbe az irányba mutat, és csak tájékoztatásul mondom, hogy a SZIP pénzügyi eszközét nagy összegben lehívták, és főleg Olaszország, Spanyolország él a másik eszközzel is. Az FC alap is ugye nagyrészt a déli országokban kerül felhasználásra, és ezt ugye a stabilitás és növekedési paktum keretén belül lehet. Ami a stratégiánkat illeti, 2016-ra a bizottság azt tervezi, hogy felszabadítja az új ipari értékteremtéshez szükséges potenciált, régiókon átívelő, határokon átívelő együttműködési projektek beindításával. Ugye a klasztereknek az értelme az, hogy, hogy azt a fajta innovációt támogatjuk, amelyek a kis és nagy vállalkozások közös kockázatvállalásán alapul. Ami a szakértelmet illeti, a készségeket illeti, ezt az SPA-n belül kezeljük, ami a kommunikációt illeti. Nem akarjuk azt úgy, nem akarunk úgy tenni, hogy ott vagyunk mind a 23 millió kis és középméretű vállalkozás küszöbén, tehát ennyivel nem lehet közvetlen kapcsolatot tartani, de sok KKV-kat tömörítő szervezettel vagyunk kapcsolatban, és együtt is működünk velük szorosan. Az ilyen felügyelő és tanácsadó szolgálat például kiválóan működik, és kötelessége is az, hogy összefogja őket, és mi is támogatjuk ebben. Köszönöm szépen. Most Patricia Kalannak adok szót aki az ír akadémiai élet képviselője, és 2007-ben megkapta az év vállalkozó nője kitüntetést, és az ír kormány számára számos alkalommal adott már tanácsot, például a Business Europe program kapcsán is, amelynek egyik bizottságában is aktívan részt vesz. Thank you, and again. Köszönöm szépen. Gyornához hasonlóan én is csoportosítom a kérdéseket. Először kezdjük a gyártásnál, illetve a klasztereknél. Sok EU tagállamhoz hasonlóan alapvetően mi is szolgálat központúak vagyunk, most viszont, vagy azokká váltunk, most viszont a gyártásra akarjuk megint helyezni a hangsúlyt. Alapvetően ezt a, ezt a vállalkozók irányítják, mi az IBEC részét képezzük, ezt a összes vállalkozás csoportosítja. Az a célunk, hogy akik a gyártásban dolgoznak, kommunikáljanak egymással, a bevált gyakorlatot megosszák egymással. Tehát a vállalkozásoknak is nagy a felelőssége, hogy elinduljanak egy úton. Az a szerencsé, hogy kicsi az ország, és a multinacionális cégek az IKT vagy a, vagy a gyógyszergyártó cégek bizonyos klaszterekben helyezkedtek el eleve néhány nagyváros köré. Az lenne a cél, hogy innen ki tudjunk egy kicsit törni. A szellemi tulajdonjog problémát nagyon kreatívan oldották meg, tehát nagyon fontos az, hogy a multinacionális cégek beszállítói is egy kicsit megpróbáljanak kitörni ebből, és innovatív elképzeléseket kell megvalósítani. Ami pedig a finanszírozást illeti, a vállalkozások úgy a vállalkozások mindezt úgy látják, mintha ezt az irállam szolgáltatná feléjük ezt a finanszírozást, azt sosem gondolják, hogy a kozmén keresztül jut el hozzájuk ez a, ez, ez, hoznak el, jutnak el ezek az összegek, de az mindenképpen jó, hogy az mindenképpen jó, hogy hozzájutnak ez a pénzhez, és ugye egyetértek azzal, amit a gyártásról hallottunk, tehát hogy nehezebb a gyártó vállalkozásokat elindítani. Innováció a következő téma. Az OECD-s és a, a brit kollégákkal együtt rendeztünk egy, egy konferenciát, és azt hiszem, hogy kötelezővé kell tenni bizonyos szabályozásokat, és ennek aztán következményei lesznek, büntetések, ösztönző szabályok, stb. stb. Elfogadjuk azt, hogy léteznek szabályok, és egyszer meg akarjuk könnyíteni a, a vállalkozásoknak, hogy ezeket betartsák, ezeket a szabályokat. Nyilván, hogyha egyszerű ezeket betartani, akkor jobb, hogy betartják ezeket a vállalkozók, miért is ne. Ez lenne tehát a célunk, hogy az akadályokat megszüntessük. Ezt nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a munkajogi törvényt a sútba dobjuk, hanem például ott van a a munkaidőre vonatkozó jogszabály. Ez még azért megjelent, hogy e-mailt, hogy az e-mailt elkezdtük használni, ez alapján minden héten a munkavállalónak egy papírt, egy formanyomtatványt kell kitölteni a munkavállaló munkában töltött idejével. Nyilván ezeket a papírokat valahol tárolni kell, de próbáljuk azt elérni, hogy ezt modernizáljuk digitális módszerekkel, és így megkönnyítsük a vállalkozások életét. Említettük azt, hogy a, a bizottságnak milyen Említettük azt, hogy a bizottságnak van egy kampány arról, hogy, minél, hogy, leg, hogy lecsökkentsük a, a késedelmes fizetéseket, Írországban a kés, késedelem átlagos a 63 napos. Itt is meg kell könnyíteni a vállalkozások életét, és hogyha segítünk, akkor ez sikerül is. A 30 nap lenne a cél. De nem tehetjük ezt kötelezővé Írországban, mert ugye nagyon kis gazdaság vagyunk az EU-n belül. De hogyha a teljes EU azt mondaná, hogy a 30 nap a kötelező, azt elfogadna a világ, azt elfogadna a világ ettől a multinacionális cégek kicsit máshogy viselkednének? Tehát nyilván ország szinten, tagállam szinten nem lehet döntéseket hozni, hiszen nem akarjuk nehézbe, nehéz helyzetbe hozni a vállalkozásainkat, de mindenképpen meg kell oldani ezt a problémát. A magatartási kódexek a bevált gyakorlatok sokat segítenek, kultúraváltásra van szükség, de ahogyha van egy értelmes, okos, egyszerű jogszabály, azt előbb-utóbb meg fogják valósítani. Aztán a képzés, illetve szakképzés, nagyon fontos az is, hogy nagyon fontos az, hogy ezt is a vállalkozások az üzleti világ irányítsa. Nyilván a kormány nem tudja, hogy mire van szüksége a vállalkozásoknak, a cégeknek, a a klasztereknek kell kialakítani egy, egyfajta skillnetet, készségek hálózatát. Ő ez tudna segíteni abban, hogy a megfelelő képzések kerüljenek megrendezésre. Ez nyilván különbözik attól, amikor egy ügynökség, egy kormányügynökség, vagy valami más ügynökség a munkanélkülieket képzi, nem tudván, hogy aztán mi lesz a sorsuk. nyilván, tehát itt is alkalmazkodni kell, nem elszigetelten kell fellépni. Nézzük a csődbe ment vállalatok kérdését. Ugye nagyon fontos, hogy a csődeljárás rövidebb legyen, ugye elhangzott a három év, ezt mi is csökkentettük már, illetve második esélyi programokat kell létrehozni. A csőd az sokszor tanuló pénz. Valójában Írországban az ember ugye más, az emberek körülnek annak, hogy a más csődbe megy, tehát a káröröm is egy létező dolog. Ezzel kapcsolatban szerintem még nagyon sok munkát lehet elvégezni. Itt is az a kérdés, hogy az EU tényleg versenyképes akar -e lenni, mert hogy a csődbe menés is része a vállalkozási kultúrának, meg kell tudni ezt helyesen kezelni. Aztán kisebbségek helyzete. Vannak, egy, vannak olyan programjaink, amik kifejezetten a női vállalkozókra, vagy a különböző etnikumú vállalkozókra vannak kihegyezve, mi úgy állunk ehhez a dologhoz, hogy van, ha mondjuk van 200 ezer bevándorlónk, akik nagyon innovatív emberek, mert vállalkozó szellem van bennük, elhagyják országukat, számukra akartunk valami nagyon testre szabad dolgot kialakítani, de ezek az emberek ugyan részt vesznek ezekben a programokban, de aztán nagyon gyorsan alkalmazkodni akarnak, és a, és a fősodorral akarnak haladni, tehát nem akarják, hogy őket különbözőnek tekintsék, mint a, a, az átlagot, és ez a fiatalokra is igaz, a nőkre is igaz, illetve a más, etnikumokra, más etnikumúakra is igaz. A bevált gyakorlat felhasználása rendkívül fontos, tehát bárhol, ha Európában találunk valami jó dolgot, azt megpróbáljuk elhozni, nem egyszerű ez. Fontosnak tartom tehát a megfelelő tájékoztatást, ami pedig a weboldalakat illeti. A Kozme oldalára klikkeltem, megnéztem, hogy Írországról eh, mit írnak, nem is működött a dolog, úgyhogy jó lenne, ha legalább alapszinten működőképes lenne egy-egy weboldal. Még egy dolog az adópolitikáról. Sokat beszélünk arról, hogy mi történik Kírországban, de egyébként van, nagyon sok olyan tagállam van még Európában, ahol a multikat alacsony adókulcsok várják. Innovációval, fejlesztéssel kapcsolatban is megvan ez erről. Annyit tudok mondani, hogy úgy érezzük, hogy a kormány nem támogat, tehát olyan szempontból, hogy a vállalkozásokat nem ismeri el. független a adókulcs attól, hogy pontosan mire költjük, a, hogy ki kiről van szó, tehát a kamatláb sem változik attól függően, hogy mire használja föl a felvett hitelt valaki egy épületépítésére, vagy egy termelékeny válasz létrehozására. Köszönöm. Megköszönöm a hozzászólást, megköszönöm a válaszokat, az előadást, megköszönöm ezeket az okos válaszokat the next part of our hearing, SME access to finance. A következő eh, panel az KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése, magán és közfinanszírozás. Guy Geldofnak adnám meg a szót. A, ami a KKV-kat illeti, akár délen, akár éjszakon vannak, vagy az Európai Unió közepén, Belgiumban hasonló problémákkal küzdenek. Gigeldhoff a Szolvei üzleti iskolát végezte el, ez egy három éves felsőoktatási intézmény Brüsszelben, és ő csapatvezető volt egy business consulting cégnél, a McKinsey-nél is dolgozott, illetve a Solvay Business Consultingnál is. És a belga kockázati tőke és magántőke egyesület főtitkára. Úgyhogy arra kérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr. Sikerült benyom, bekapcsolni a mikrofont. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a kockázati tőke platformról beszélhessek önök előtt, mert azt gondolom, hogy ez a kockázati tőke nagyon fontos partner a kis vállalkozások számára, nem csak a kezdő startup vállalkozások számára, hanem a, hanem a kkv számára általában, amikor növekedési pályára állnak és szeretnének terjeszkedni. Egyre több kezdeményezés van a parlament vagy a bizottság részéről, amely azt célozza, hogy a kockázati tőkét ismerjék el, hogy ez kerüljön a politikusok radarjára. Mert a kockázati tőke, ez nem lehet összehasonlítani a bankokkal, vagy más pénzügyi intézményekkel. A kockázati tőke, ez egy, ennek a lényege, hogy tőkét biztosítson vállalkozások számára. Nagyon fontos, hogy ezeket ne vegyük egy kalap alá. Még egy fontos dolog a kockázati tőke cégek a valódi vállalkozásokba ruháznak be, nem azokba a komplikált termékekre, pénz, derivatívákba és pénzügyi öm, csoda termékekbe, amelyeket senki nem ért, vagy nagyon kevesen értenek, hanem a valós gazdaságba ruháznak be, és a valódi emberekbe. Ez egy nagyon fontos ö, szempont. Ennek köszönhetően ez egyre növekszik, terjeszkedik, és sikeres lehet a jövőben. Persze emellett a, az adósságvisszafizetésben fontos szerepet játszhat, illetve a soft funding programokban tőkére van szükség, megfelelő magántőke szintre van szükség, hogy hozzáférjenek a finanszírozáshoz a vállalkozások. Végül, de nem utolsó sorban, bevezetőként, hát mondjam el, hogy hosszú távú befektetők vagyunk. Hogyha befektetünk egy cégbe, én egy biotech cégpartner vagyok, gyakran ugye, fiatalokról van szó, akik például az egyetemről jönnek éppen, és egy molekulát fejlesztettek, ennek hatalmas potenciája van. Gyakran a ezek a cégek néhány emberből állnak, és 6-8 évig kísérjük ezeket a kis cégeket. Nem azért kezdjük el a finanszírozást, hogy aztán a jövő, következő évben kivonuljunk, hanem segítünk nekik, ott vagyunk mellettük. Néhány dolog, néhány szám, persze nem akarok nagyon sok, nem akarom sok számmal utatni, untatni önöket, de Láthatják, hogy kb. 20 ezer cégben ruház be a kockázati tőkeipar jelen pillanatban. Ez körülbelül olyan, mint hogyha Norvégia és Svájc cégeit vennénk. Évente több mint 4000 cégbe ruházunk be. Amióta megkezdődött ez a tevékenységünk azóta növekszik. Nagyon fontos szerepet játszanak itt a növekedési pályán lévő cégek. Az éves beruházás, ez általános átlagszám, minden átlagszám az elmúlt hét évre vonatkozik, az elmúlt válság erre hatással volt, úgyhogy még a, megmutathattuk azt, hogy a válságban is tudtuk folytatni a beruházásokat. A nagyon nagy, nagy mértékben nem csökkent a vállalkozások száma, amelyeket támogattunk a válság során, ami azonban csökkent, korábban 9-10 milliárd eurót ruháztunk be kockázatétekben évente, ez most 7 millióra csökkent, tehát az ambíciós szintje is csökkent. nem minden cég vagy vállalkozás számára jó a kockázati tőke finanszírozás. Egy konkrét piaci szegmest keresünk. A legtöbb pénz, amit mi, a legtöbb pénz a life science, tehát az élettudományokkal foglalkozó vállalkozások kapják. Nagyon fontos ez a zöld energia tekintetében, clean tech tekintetében néha nehéz statisztikákat találni, mert az ipari ágazatokra vannak ezek lebontva, de lehet egy cég aktív megújuló energiaforrásokban, clean techben, ez egy más iparnak a e, ipari szegmensbe tartozik, és nem mindig látható a mi adatainkban. De ez egyre növekszik, és nagyon fontos. Láthatják, hogy a 90 százalékban az, azoknak a cégeknek, amiket támogatunk, a 90 százaléka kevesebb, mint 100 munkatársal dolgozik. Tehát ezek a cégek e, emellett beruházunk nagyobb cégekbe is, illetve segítünk nekik terjeszkedni. Végül, de nem utolsó sorban, nem csak a kezdeti beruházást adjuk. Mi, a, mi az élettudományokba beruházó cégként, ha most beruházunk egy cégbe, akkor egy milliót mondjuk, akkor két milliót follow-upra különítünk el. Semmi értelme új cégeket létrehozni, ugyanis kisvállalkozásokat, hogyha nincs follow-up, hogyha nem folytatódik a finanszírozás, és ez az egyik probléma többek között, amivel szembenézünk. Két dolog, amit még emlék, említenem kell, a kockázati tőke beruházás nagyon fontos leverage-et hoz létre a cégekben, ez soft money-t termel, programokhoz való hozzáférés lehetővé teszi nemzeti szinten, európai szinten, állami támogatáshoz való hozzáférés lehetővé teszi, ez nagyon fontos. A innovációban lehetővé teszi, kapacitást ad arra, hogy, hogy kölcsönt vegyenek fel a piacon ezek a cégek, és az Atlanti óceán másik oldaláról is ide vonzza a beruházókat. Sokat vonz, sok ilyen beruházót vonzottunk ide, Japánból, USA-ból például, helyi vezető beruházókra van szükség ahhoz, hogy a japánok, amerikaiak jöjjenek. Csak így lehet a külföldi magántőke beruházókat is ide vonzani. Úgyhogy ezért szükséges a az élénk kockázati tőke piac. Nem bank vagyunk, vagy nem csak bankok tartoznak hozzánk. Ha elmennek a bankhoz, és pénzt kérnek, mit csinál a bank? A bank egyetlen dolgot csinál, azt csinálja, hogy megnézi, hogy vissza tudják-e fizetni a kölcsönt. Tudja-e a a részleteket fizetni. Hát természetesen a banknak ezt ugye meg kell nézni, hiszen mindez kihatással van az ő mérlegére, és ördögi kört indíthat be, hogyha nem tudják visszafizetni a vállalkozások um, a, a, a kölcsönt vagy a hitelt. Mi megnézzük a részvényeseket, megnézzük, hogy mi, kikből áll ez a cég. Nagyon sokat tudunk az ágazatról, én az élettudomány területén és az, az IT területén dolgoztam az elmúlt húsz évben. Én ismerem ezt a szegmást, tudom, tudom, ismerem az ágazatot. Nagyon nagy professzionális beruházási hálózataink vannak. Társ beruházás, pár beruházókat ismerünk, akik együtt velünk be tudnak ruházni. És ennek a tudásnak, szakértelemnek köszönhetően tudom, hogy általában a cég, nem minden cég szereti ezt, de tanácsot adunk, egy kicsit lehetünk a cégek anyósa, hogy úgy mondjam, az anyósok ugye általában a legjobb szándékkal adnak tanácsot. A mi feladatunk az, hogy tanácsot adunk, és egy kicsit az általunk támogatott cégeket afele irányítjuk, hogy az operációs excellenciát elérjék. Éppen ezért, elnök úr, kedves hallgatóság, drámai látni az, hogy a kockázati tőke alapja tűnik, egyre eltűnik. Egyre kevés tőke pénz áll rendelkezésre, forrás áll rendelkezésre. Ez kicsit tőlünk is függ, a hozadék nem volt mindig, vagy a megtérülés nem volt mindig az elvárásainak megfelelő. A szabályzók és a politikusok sem voltak mindig segítségünkre. Persze, megvan önöknek is az agendájuk, de persze bő, védeni szeretnék a beruházókat, biztos, kiszámítható feltételeket akarnak teremteni. Ez jó, ez érthető természetesen, de ez kollaterális károkat okoz a Solvency 2, a MIFID és egyéb irányelvek nagyon nagy károkat okoznak. Ki az, aki még kockázatot vállal a társadalomban? Kockázatmentes társadalom sajnos nincsen. nagyon fontos, hogy legyenek olyanok, akik hajlandóak vállalni a tőke beruházásokkal összefüggő kockázatokat. Ez elengedhetetlen. Persze mondhatjuk azt, hogy egyre több beruházás, forrást adunk az Európai Bizottságtól, a, a, az, a Beruházási Banktól, stb. Na de hát ez, ez közpénz, jó, semmi baj a közpénzzel, de ez torzítja a piacot. Európában oda úgy alakult ki a helyzet, hogy hogy az IF vagy a PPI Franciaországban ők döntik el, hogy milyen alapnak adnak pénzt, és melyik alap juthat pénzhez, és melyik nem. És illetve azokat az alapokat, amelyek nem jutnak pénzhez, azokat bezárják. Én nem vagyok politika csináló, nem is teszek úgy, mintha az lennék, de azért mondanék néhány gondolatot, amelyet ha megfogadnak, akkor örülök a vállalkozó kedvet és a kockázatvállalást erősíteni kell. A fiatalokat továbbra is az, a, a mm, orvostudomány, a hard science felé, a természettudomány felé, az IT felé kell fordítani. Azt hiszem, hogy Persze vannak a profit termelésben is vannak túlzások, de nem szabad azt a képet kialakítani, hogy mindenki, aki profitra törekszik, az elítélendő. Végül, amit szeretnék említeni, A, nagyon fontos, hogy ne csak a közberuházók lépjenek fel, nagyon fontos, hogy az intézményi beruházók, bankok, pénzügyi intézmények a pénzek egy részét, legalább egy kis részét hogyha magán célokra beruháznák, ez hatalmas előrelépést jelentene e, a piacnak, ez magánpénzt jelentene, és ez hatalmas előrelépést jelentene, e, erre is kellene gondolniuk a politikusoknak. Köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit túl húztam. Igen, most pedig a, az Európai Crowdfunding Network alapítójának elnökének fogom megadni a szót, aki eleve a mikrofinanszírozás, a szociális vállalkozások és a kockázati tőkealapok szakértője Európában, az USA-ban is élt, és kiváló szakmai háttere van mellesleg a Solvay Business School-ban végzett, Németországban is folytatott tanulmányokat, és Londonban is. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, tisztelt képviselők, hogy meghívtak. Gyakorlatilag mindent elmondtak már előttem. Megpróbálok néhány árnyalatot hozzátenni az összképhez. Az a téma, amiről ma beszélünk, az, az európai politika 20 éves hibája, amit 20 éve folytat és nem tesz mégsem. A Lisszaboni szerződés ugye azt ígérte, hogy Európa lesz a legversenyképesebb gazdaság a világon, és ezt a sikert nem látjuk. Tehát biztos, hogy a 2020-as stratégia fél éves értékelésekor beszélnünk kell ezekről a problémákról. Az a tény, hogy itt a bizottság tagjának egyharmada van jelen, az sajnálatos, mert a lakosság 50-60-70 százalékát foglalkoztatja a probléma, és a cégek 90 százalékát. Tehát talán itt is érdemes lenne a KKV-k szerepét följebb tornázni a prioritás listán. De beszéljünk most csak a crowdfundingról, ez itt a témám. Gelder úr már, Gelder úr már néhány kérdést felvetett. A crowdfunding a bankok és a, a kockázati tőkék melletti, tőkalapok melletti finanszírozási lehetőség. Ugye a cégeknek van egy mérlege, és az adósság a tartozásokhoz megy, egyensúly nélkül nem lehet egy üzletet sem működtetni. Az európai tőkepiacok gyakorlatilag a tőzsdéken működnek, de ezeknek nincs közvetlen kapcsolata a KKV-kkal. Ugye 15 millió alatt szóban, szóba állnak egy vállalkozással a tőzsdén, tehát innen sem tudnak a KKV-k pénzt szerezni. A, a kockázati tőke alapokról éppen most hallottunk, hogy milyen nehéz ezekhez hozzáférni. Tehát már eleve tervezésüknél fogva áttekinthetetlenek a tőkepiacok, a tőzsdék, a kockázati tőke alapok is, és ha ezeket a zsákutcákat bejártuk, és közben azt tudjuk, hogy 20 millió KKV van Európában 10 körüli alkalmazottal, akkor eddig még csak ezer cég jutott pénzhez ezekről a piacokról, és a másik 1 millió 999 ezer 990 az még nem kapott sehonnan sem pénzt. Ha így azt hiszük, hogy életben fogjuk tartani a KKV-t, a KKV-kat, akkor tévedünk. Valakinek finanszírozni kell a kockázatvállalást. Akkor kapnak a, a kockázati alapokból is pénzt a cégek, hogyha kész biznisztervük van, de kinek van bizniszterve készen pénz nélkül? Ez olyan, mintha a házunk részleteit a TB biztosításunk terhére fizetnénk, és a, a családunk egészségét kockáztatnánk, mert nem a TB-be fizetünk, hanem a részleteket törlesztjük. Nos, hát ezt gondoljuk meg, ez a valóság. És ezért lenne szükség, ezért van szükség nyílt, átlátható tőkepiacra, ahol a vállalkozók pénzhez juthatnak, és nem csak az intézményi befektetők, akiknek nagyon szűk az érdeklődési területe, hanem mindenki, a halandók, önök, én, akik kis széget működtetünk, vagy szeretnénk működtetni. És akik úgy gondolják, hogy jó irányba szeretnének fejleszteni, versenyképesebbé tudnák tenni Európát, és vállalnának munkát, kockázatot, csak nincs miből elkezdeni. A legtöbb ember ma már érti a kockázat kérdését, a mindennapi élet, a házvásárlás, stb. minden kockázattal jár. Tehát alapvető kockázat ismerete mindenkinek van. Körülbelül tíz éves története van azonban csak a crowdfundingnak, annak a modellnek, amely most már két milliárd eurót oszt ki, főleg KKV-knak évente. Két milliárd eurót öt évente. És nem volt semmilyen állami támogatást. A legelején az IIF ö, tőke alapjából indultunk, és kialakult azóta egy mikroágazat, amely ö, KKV-knak ad hitelt, tőkeinjekciót, állami támogatás nélkül kifejezetten kisvállalkozóknak, akik nem intézményi befektetők, hanem termelők, szolgáltatók, és ezeknek végül akár 5 év alatt 13 milliósra is nőnek, mint ahogy azt láttuk. Tehát miért van szükség erre, és miért élnek el az, ezzel az emberek? Azért, mert hatékony, gyors, az ember a vállalkozó kézben tarthatja a saját befektetését, hitelfelvételét, sokan segítik ebben. A háttérben persze vannak intézmény befektetők, és platformok, ahol lehet egyeztetni, tanulni, fejleszteni, tehát biztonságot ad. Nyilván itt is vannak kockázatok, ezekkel foglalkozunk. Tehát nyilván azt mi sem támogatjuk, hogy valaki őrült módon kidobálja a pénzét az ablakon, de értelmes kockázati keretek között sokkal könnyebben és gyorsabban tudunk a gazdaság szereplőinek támogatást adni. Egy halandó ember, akinek van egy fizetése, az is fordulhat hozzánk. A szabályzatunkban benne van, hogy a magán cégek mellett a kis befektetőket is támogatjuk, és egyre nagyobb tőkét mozgósítunk. Ez egy olyan tőke, amelynél sokkal többre is szükség lenne a gazdaság érdekében, ha a, a Világbankhoz vagy a Kozmához fordulunk, ezekről is ki fog derülni, hogy ezek is túl nagyívű projektek. Nem a kicsiknek valók. Tehát a crowdfunding jelenleg ugyan még kis piac, de egyre több vállalkozó vesz részt a platformjainkon, és összehozza a crowdfunding a vevőket és a kínálati oldalt, együttműködünk, nagyobb tőke, tőkebefektetőkkel, bankokkal is nyilván, de egy önálló ágazatot képezünk, már saját struktúránk van, és mondom, információs előnyökkel rendelkezünk, a saját, mag, saját magunk működtetjük a saját rendszerünket, tízezer eurót is lehet nálunk kérni és kapni, gyorsan, bürokrácia mentesen, nem úgy, mint a bankoknál, és így mi ezért gyorsítjuk a pénz körforgását, és a cégek életben maradásához járulunk hozzá. Tehát az már nem kérdés, hogy van-e szükség crowdfundingra, már ma is létezik crowdfunding, a digitális forradalom egyébként folyamatosan és radikálisan változtatja meg az életünket. A pénzügyi szolgáltatások kerültek utoljára bele a digitális világba, de most már az Amazon, az eBay ö, óta látjuk, hogy ezek a ö, apró ö, ö, kockákból építkező óriás cégek lenyomják lassan a nagy cégeket, és így lesz a pénzügyi szolgáltatásokkal is, kiválthatók a bürokratikus bankok internetes hitelfelvételrel, kockázatvállalással, viselkedjenek polgárként, éljenek polgári jogaikkal, ne akarjanak halandóként egyből egy kockázati alaphoz fordulni, vagy a tőzsdére menni, hanem emberre szabott ráadásul adókedvezményt is biztosító hitelfelvételi eszközhöz folyamadjanak, amely egyébként még ha befullad a projekt, akkor sem taszítja önöket adósabb szolgaságba. Csak azt a pénzt vesztik, amit már megtermeltek. Nyilván ehhez át kell állítani a tudatot. A lehetőség szerint minél korábban el kell kezdeni a gyerekek életében a vállalkozói szellemiség kialakítását. Európában ez meghalt. Állítólag 40%-a az embereknek nem tud százalékot számítani fejben. Tehát, ha itt tartunk, akkor kimondható, hogy új vállalkozói generációra van szükség, és ne akarjunk mindent a kormányoktól várni. A kormánynak az a dolga, hogy társfinanszírozásban részt vegyen ilyen ösztönző projektekben, a piac szabályozza egyébként önmagát. Együttműködve biznisz partnerekkel az állam is persze közvetetten részt vehet a crowdfundingban. Köszönjük szépen! Well, we are very... Köszönöm. Azt hiszem, hogy a beszédek közelebb hozott minket a valósághoz. Most az elő, előadó következik, Debakker úr. Köszönöm, elnök úr! Köszönet a két előadónak. Megköszönöm, hogy eljöttek ide, és egy ilyen szenvedélyes expozét tartottak a, az óvatos kockázat vállalásról. Mindent a maga helyére kell tenni, ezt hallottuk. Figyelembe veszem azt is, hogy a magán beruházók felébredését célozzák meg. Nagyon fontos persze az is, hogy mit teszünk a közféra pénzeivel, lehet ez egy kiindulási alap, de nagyon fontos az, hogy előbb-utóbb a magántőkét is felhasználjuk a fejlődésre. Örülök ennek, amit hallottam. Két-három kérdésem lenne. Gyakran szembesülök azzal, amikor vállalkozókkal be- beszélek, hogy azt mondják, hogy az európai bankrendszer finanszíroz minket. Ennek az egyik oka, hogy, hogy a vállalkozók maguk sem tudják, hogy milyen egyéb lehetőségeik vannak itt is azt hiszem gondolkodásbeli változásra van szükség, paradigmaváltásra. Tehát a bankfinanszírozást nem szabad a sútba dobni, de gondolkozunk el azon, hogy milyen más lehetőségek vannak, vagy ezt hogyan, kell, hogyan lehetne megismertetni a vállalkozókkal. Például a kockázati tőke, a magántőke, stb. stb. Második dolog, Guy említette a klinteket, illetve a zöld növekedést, ez egyre fontosabb lesz. Kérdésem, hogy ezek valóban életképes megoldások a bio, biotechnológiában vagy az IKT-ban? Ugye tudjuk, hogy jó a kimenetel, alapvetően pozitívak a, a jelzések, az előrejelzősek, de ezen a területen is így van elég lesz a beruházás ezen a területen? Crowdfunding a utolsó kérdésem. Sokszor halljuk, hogy ez nagyon szép dolog, de végül is ö, nincsen hozam, mint a kockázati tőkénél. Ez tényleg így van? Avagy nem? Van -e erre példa? Vannak-e olyan crowdfunding kezdeményezések, meg újul energiaforrások, foglalkozó vállalkozók például, akik, amelyek, haszn, amelyek sikeresek voltak, és ahol végén ki lehetett osztani a hozamot. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm. Elnök, köszönöm ezt a kis beszédet. Paul Rübig következik. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kiválóan megmutatják az előadások, hogy milyen úton kell elindulni. Én magam is felvetettem egy projektet a női üzleti angyalok területén. Vannak olyan példák, amelyben a business angels, tehát az üzleti angyalok a crowdfunding területén kötelezik el magukat. A legjobb gyakorlatokra van szükség természetesen, de ez nem működik példaértékű személyiségek nélkül, jó példák nélkül és ezeket a példákat megfelelően kell dokumentálni, megfelelő ösztönzőket kell kidolgozni, hogy valaki tényleg vállalja azt, hogy kiálljon a közelé, és azt mondja, én tudom, hogy ez hogy működik, én nekem van is pénzem rá, és hajlandó vagyok ezer vagy tízezer eurót áldozni erre, a másik pedig, mások pedig kövessenek, de én elkötelezem magam az átláthatóság mellett, és azt szeretném, hogyha a köz figyelemmel kísérni eh, ezeket a eh, projekteket, eh, és nagyon fontos, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek aztán tényleg előnyökkel járnak. Ami a kockázatok átvállalását illeti, a kockázati prémiumot végig kellene gondolni. Milyen motivációt, milyen ösztönzőket lehet kialakítani miért az emberek miért költenek totóra és lottóra, ami ugyan nem annyira sokba kerül, de soha semmit nem nyernek rajta, de összességében tulajdonképpen mindenki tudja, hogy csak a lottó működtetője nyer ezen. Ezt meg lehetne fordítani. Van is reklám a televízióban. Azt, mondhatjuk, azt mondjuk, hogy ha részt vesznek a finanszírozásban, akkor 30%-ban mi is támogatjuk ugyanazt a projektet. Ez a Juncker tervnek nem lenne egy jó út, egy jó lehetőség? Európa 30%-ban támogassa a magánberuházásokat? Vagy a PPP keretében? ha az, mindezt KKV-kra vetítjük le, akkor ez egy jó eszköz lenne, és valóban előre vinne bennünket. Köszönöm szépen a jelentéstevőnknek. Sok kérdést hallottunk. For the, for the previous speakers probably. So they were answered by our ladies. Tehát érdekes volt, érdekesek voltak ezek a kérdések. Az előadók felé fordulok. Nem, van még egy kérdésünk. Parancsoljon. Azonnal megkapja. Lehet kérdezni. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy a kérdésem kiegészíti azt egy kicsit, amit már elhangzott. Szeretnék gratulálni az előadóknak, nagyon jó prezentációkat hallottunk. Mi most a finanszírozásról beszélünk, a KKV-k finanszírozásáról. Ugye ezek olyan, olyan KKV-k, amelyeknek van egy termékük, amelyeket szeretnének piacra dobni. Egy új termék, vagy egyszerűen csak egy termék. A termékek életciklusa csökkenő hosszúságú. Hogyha ezt szeretnék növelni a vállalatok, és továbbra is életben akarnak maradni, akkor innovációra van szükség. Nagyon fontos, hogy egyrészt készpénzt termeljenek, másrészt pedig már a következő termék felé forduljanak, úgy, hogy közben jelen vannak a piacon. Hát ez nem egyszerű. Az innováció szerepű nagyon nagy, még a nagy cégeknek is meggyűlik ezzel a baja, de a KKV-k esetében ez még inkább megerőltető. Hogyan lehet azt elérni, hogy a crowdfunding és az egyéb alternatív finanszírozási módszerek kapcsolódnak egy innovációs alaphoz, mondjuk egy közférában működő ilyen alaphoz, tehát hogyan lehet azt elérni, hogy ezek a dolgok összekapcsolódjanak, és a KKV-k ebből részesüljenek? Egy megfelelő struktúráló mechanizmusra van szükség, tehát amely segíti az innovációt, illetve megkönnyíti a szabadalmak megszerzését is. Erről szeretném a véleményüket hallani. Köszönöm, elnök. Ami a KKV-ket illeti, egyébként az előadók felé fordulok, hogyha a KKV-król más vonatkozó, KKV finanszírozásáról kicsit más vonatkozókban szeretnék besz- szeretnének beszélni, arra is van lehetőség. Gáthoff köszönöm. Sok kérdést kaptunk. Néhány dologban megerősíteném a képviselőket nem csak banki finanszírozás létezik, hanem ugye sok más alternatíva van, és jó lenne, hogy ennek az értékével, ezeknek az értékének tisztában lenni. Business Angel, Venture Capital, kockázatítőke. Olyan ez, mint hogy egy élő lénybe egy baktériumot fecskendeznénk be, ami éles, élessé teszi az élőlét, lehet, hogy az elején megbetegszünk tőle, lehet, hogy lázasak leszünk, de a végén jobban érezzük magunkat, Ezt tesszük mi. Én a tiszta technológiáknak nem vagyok ugye a szakértője, de amikor erre gondolok, látom, hogy eléggé el van keseredve ez a, az iparág. Nagyon tőkeintenzív iparág ez. Magán pénzekre is szüksége van, de kiegészítő állami tőkére is igény tart. Tehát rendkívül fontos, hogy elérkezzen a pénz, és aztán jó döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen technológiát helyezünk előtérbe. Nem egyértelmű még tehát az, hogy a kockázati tőke hogyan alakul hozammá a beruházások alapján, de jövőben ez majd kiderül. Nézzük a szerepek fontosságát, ez tényleg rendkívül fontos. Begjobban is de az EDCA-ban, vagy a Business Angel hálózatban is, vagy ha nézzük a szomszédos országokat, igazi vállalkozói példákat, modelleket hoztuk létre. Az is példaértékű, hogy hogyan lehet kijönni a nehézségekből, hogyan lehet elkerülni a nehéz terepet. A minimum beruházási minimum beruházási határunk van, tehát nem lehet nyilván 100 euróval beszállni a beruházásba, de megcélozzuk azokat a vállalkozókat, akik képesek eredményt elérni. Nem régi pénzről van szó, hanem új pénzről. Olyan vállalkozókat keresünk meg, akik ér, értik a mi hozzáállásunkat, és akik hajlandóak pénzt letenni. Ez nem csak azokra vonatkozik, nem csak a csodás esetekre, akik eh, milliókat eh, voltak képesek kitermelni egy ötlete, hanem normális emberekről is szó van, és remélem, hogy ezeket a, ezeket a eh, példákat, ezeket a modelleket tudja népszerűsíteni majd az Európai Parlament is, vagy az EU is. Hogy, hol van az összekötetés a magán és a közféra finanszírozások között. Fontosnak tartom a társ, társ beruházási platformokat, fontosnak tartom, hogy itt legyen egy előzetes választás rosta, hogy a piac életképességről megbizonyosodhassunk, és ezt kéne aztán kiegészíteni közférabeli pénzekkel. Szerintem nem lehet helyettesíteni állami finanszírozással a magán tőkét, nyilván más a szerepe mind a kettőnek. Az utolsó úriember említette az életciklus kérdését, a vállalkozásoknak is van életciklusa. és ezt pontosan tudja az ipar, a business angel is, a, tő, a kockázati tőke is, hogyha sikeresen nő egy cég, előbb-utóbb eléri majd e- eléri majd a csúcspontot, és utána visszaesik. És ennek ez kapcsolódik a rendkívül gyors technológia fejlődéshez. Az IKT-ben ez külön ez különlegesen helytálló, de máshol is, úgyhogy nagyon gyorsan változnak a dolgok, de fontos, hogy legyenek business angelek, legyenek, hogy legyen kockázati tőke, hogy miközben elindul a visszaesés, már az új az új terméken lehessen gondolkozni, már az innováció felé lehessen fordulni. Ez visszatérnék ahhoz a baktériumhoz, amiről beszéltem az elején, az emberet eh, a baktérium befecskendezés egy kicsit idegessé teszi, az emberek nem szeretnek ki kerülni a komfortzónájukból, de erre szükség van, hogy eh, nagy, nagy energiákkal nagy energiákkal tudjanak fordulni az emberek az új termékek felé, és így fenntartható lehet a KKV. nagy úr, köszönöm. Tudják-e az emberek, hogy léteznek alternatív finanszírozások? Szerintem sokat tett a bizottság és más fórumok is ezért. Minden évben új végzősök vannak, új diplomások, és viszont hogyha nem jártak közgazdaságtan órára, akkor nem tudják, hogy mi az, hogy kockázati tőke. Vannak olyan emberek is, akik nem is járnak egyetemre, elvileg nem lehetséges, hogy nem tudják, mi az elkezdett az ember, tehát úgy kerül ki az iskolából, nem tudja, mi az, hogy alternatív finanszírozás vagy kockázati tőke. Tehát ezt el kell tudni valahogy mondani, magyarázni. Van-e a crowdfundingnak hozama? Hát persze, hogy van. Négy típusú crowdfunding van, az egyik donáció, donáció vagy adomány alapú. Itt nagyon erős a motiváció. Aztán van a díjazás alapú, ahol vagy szolgáltatás, vagy anyagi hozam van. Tehát ez egyfajta bevételt generál, mondjuk terméket is generálhat. Itt is ez is attól függ, hogy mekkora motivációval bír a beruházó. Ez alapvetően nem is beruházás, hanem, hanem finanszírozás. Aztán van az úgynevezett equity crowdfunding is, ahol is már beruházásról van szó, egyértelmű, hogy mit, miben ruház be egy, egy beruházó, egy adott vállalkozás, és ha a vállalkozás sikeres, akkor megvan a hozam, és természetesen segítjük aztán később a vállalkozót. A beruházónak tudnia kell, hogy nem valószínű, hogy a vállalkozásnak az útja nagyon gyorsan ível majd felfelé, tehát ezzel számolni kell a beruházónak, de azért a tájékoztatást még finomítani kell. Aztán van a kölcsönzés, vagy hitelezés, illetve a, az adósságfinanszírozás, ez nagyon jól működik, még az energiatermékeknél is. Nagy termékeket, még innovatív termékeket is lehet így finanszírozni, tehát mindent meg lehet oldani, még a helyi önkormányzatok is be tudják így tömködni a lyukakat a költségvetésben, Például Párizsban is van crowdfunding. Működő dolog ez, van hozama, de még a megvalósítás nem tökéletes. Egyébként a business angelek is crowdfundinggal dolgoznak. Egyébként a business angelök nem mindig mondják el nyíltan, hogy mi is a munkamódszerük, de Párizsban lesz egy konferencia, de a Business Angelok európai közösségének ott lesz, a, ott lesz az elnöke, és, és, a, és ott lesznek tőzsdei képviselők, ott lesznek különböző kockázati tőke alapok képviselői is, nem kellett olyan félni. Sajnos nem tudott eljönni az Európai Parlament azonban, vagy nem tud, fog tudni eljönni. A kis beruházóknak kell ösztönzőket teremteni, Leginkább a hozzám számít nekik, illetve az, hogy mennyiben tudják a világot megváltoztatni ezzel a beruházással, és ez, ez egyébként igaz a tőkepiacokon, illetve a kockázati tőkével is, tehát nem mindig a hozam a legfőbb motiváció, hanem sokszor az, hogy milyen hatása lehet ennek a beruházásnak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy csak a pénzügyi érvek érvényesülnek a a beruházásokban, tehát mindig van egyfajta érzelmi háttere is az a dolognak. A termékek életciklusa, ez valóban megvizsgálandó dolog, nincs egy mindent megoldó válaszom, hogyha a bankon keresztül finanszírozunk egy, egy vállalkozást, akkor ez bonyolultabb, hiszen folytonos párbeszédre van szükség a vállalkozásra, hogyha két évente el kell járulni a bankhoz, az komoly energiabefektetés. A crowdfunding hasonlatos. Ez is munka, ez is pénzbe kerül, struktúrált kampányra van szükség, tehát munkát kell belefektetni. Crowdfunding platformokra kell többször elmenni, hogy megfelelő beruházási szintet kapjuk viszont. Alapvetően mégis arányos erőbefektetésről van szó, normális mennyiségű munkával, normális mennyiségű beruházáshoz lehet jutni, de ez persze nem oldja még meg az életciklus problémáját. Aztán a magán és államszféra finanszírozása, nyilván a kormányok is tehetnek valamit, vannak jó példák, ott van például a British Business Bank, 30 millió fontot jutazott el a KKV-khez crowdlending platformokon keresztül. Egyfajta társ beruházás volt ez a kiskereskedelmi crowd beruházóknak. Ez nagyon jó ötlet. A piac dönti el, hogy milyen vállalkozást kell támogatni, és a kormány besegít. Ez lehet tehát ezeknek az alapoknak a szerepe. Aztán szellemi tulajdonjog, ez sem egyszerű. Nyilván nem minden vállalkozás számára jó út a crowdfunding, mert hogy ez nyilvánosan történik, el kell mondani, hogy mihez kell a pénz, mennyit kérnek. Általában a crowdfundingban be, beruházók nem olyan emberek, akik ellopják az ötletet, de elképzelhető, hogy vannak ott riválisok. Aztán az igazi innovációt vizsgáljuk, amelynek hosszú távú hatása van a társadalomra. Hát ezek általában olyan dolgok, amelyeknek nincs igazi ö, szellemi, amelyhez nem fűzik szellemi tulajdonjog szabadalom, tehát aki föltalálta a kereket, vagy aki föltalálta az írást, azoknak, azok nem kaptak, azok nem védték le a találmányukat szabadalommal, viszont azóta is ebből élünk, tehát vannak olyan dolgok szerintem, amit nem kell védeni, ott vannak a nyílt forráskódú szoftverek, Szerintem így is lehet nagyon sikeres dolgokat létrehozni, amelyek örökre megváltoztatják a gazdaságunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm mind a kettőjüknek. Köszönjük az előadásukat és a válaszaikat. Új felelősségem, feladatom is van. A 28 biztos és a 22 szakbizottsági elnök számára következtetéseket kell levonnom majd a az ülés társelnökeként, úgyhogy a társelnökömet, első alelnököt, Szeretném megkérdezni, megkérni eh, Patricia Toját, hogy vezesse eh, le, vagy vezesse be a harmadik részt. Bene, continuiamo, continuiamo questo. Folytassuk, folytassuk ezt a nagyon érdekes meghallgatást. Az első két panelt már lezártuk, kezdjük el a harmadik panelt. Itt nagyon érdekes a témánk, főleg az, hogy hallottuk az előbb a finanszírozás dimenziója. Nos, azt hiszem, hogy innovatív megközelítésre van itt is szükség, hogyan lehet az innovatív KKV-ket innovatívan segíteni, hogyan lehet ezt a potenciált kihasználni. Először João vasconcelos hallgatjuk meg, aki a Lisszaboni startupokkal foglalkozó vállalkozás főigazgatója. 10 percre adom meg neki a szót, parancsolja. Good morning. Thank you jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Tisztelt elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak. A Startup Lisboa egy magán eh, kezdeményezés, egy magán egyesület. A fő célja az, hogy támogatást nyújtson a startup vállalkozásoknak, kezdő vállalkozásoknak Lisszabonnak. Lisszabonban három éve folytatjuk, végezzük ezt a munkát, és nagyon fontos inkubátor hatásunk, vagy feladatunk van, és támogató hatásunk, feladatunk van, mentoroz, mentor tevékenységet, vagy támogatást nyújtunk ezeknek a vállalkozásoknak, illetve a beruházás tevékenységünk is van. Nem arról van szó, hogy új tudást, új know-how-t hozunk létre, hanem a meglévő tudást és know-how-t állítjuk a vállalkozások szolgálatába. A feladatunk az támogatások megtalálása, és a ügyfelek találása a technológiai startupok számára. 2012 elején kezdtük meg a munkánkat, azóta kb. 3000 pályázatot kaptunk világ minden részéről, 28 eh, országból dolgoztunk együtt eh, vállalkozásokkal, és eh, klasztereket, olyan klasztereket választottunk ki, amelyek kb. 120 cégnek nyújtanak támogatást. Napi szinten kb. 70 céggel működünk együtt. Körülbelül egy évig kísérünk egy-egy vállalkozást. Ezek a vállalkozások, amelyek a mi ügyfeleink, ezek kezdetben főleg a digitális gazdaság ágazatból érkeztek, mobiltelefon, internet, elkereskedelem, szoftver területéről. Most azonban már ugyanezt a módszert, a támogatási módszert alkalmazzuk kereskedelmi, idege, turizmus, területén működő vállalkozásokra, és most egy új épületet fogunk nyitni, ott pedig a termékeket előállító, tehát a gyártó cégekkel fogunk együttműködni, amelyek már léteznek működő vállalkozások. Ahogy mondtam, kb. 90 vállalkozásnak nyújtunk támogató, támogatást, Ezek 650 munkahelyet hoztak, 6050 munkahelyet hoztak létre Lisszabonban a vállalkozás a válság során is. Nagyon fontos a startupok támogatása. A mentoraink olyan személyek, akik maguk is indítottak vállalkozást, vállalkozók, ők választják ki a Startup Lisbon számára a támogatandó cégeket, és ők kísérik a cégeket, a vállalkozásokat napi szinten. Általában ők beruházók és ügyfelek is, ami a mentorokat illeti, vannak ugye mentoraink, adminisztrátoraink, a vállalkozási szellem szerencsére Portugáliában prioritás most már, és ez nagyban támogat, ez nagy támogatást kap. A arra koncentrálunk nagyban, hogy fiataloknak munkahelyeket eh, találjunk, és eh, a kormányok és önkormányzatok eh, bevonásával dolgozunk. A Lisszaboni önkormányzattal is együttműködünk, illetve a helyi bankokkal is, és ezek ígéretet tettek arra, hogy támogatást tudunk nyújtani rajtuk keresztül KKV-knak. Microsoft, Pricewaterhouse és más cégek is segítségünkre vannak. Ami a vállalkozókat illeti, vagy a vállalkozásokat illeti, ezek 28 országból érkeztek, különböző piaci részterületeken dolgoznak. A Startup Lisbon nem csak Euró- Portugáliában, hanem Európa szerte példaértékű. A vállalkozások, amelyeket támogatunk, és amelyekkel tapasztalatokat szereztünk, ezek a beruházáik, beruházóik és az ügyfelekre koncentrálnak. A szilícium völgyet, ha tekintjük, az ott működő cégek nagy része Bostonban jött létre, és aztán elköltözött. Ezt meg kell vizsgálnunk. E, Európában a tudomány, a kutatás és a know-how e, területén működtünk, dolgoztunk, dolgoztunk, ami most fontos, az az, hogy hasonló e, forrásokat fordítsunk, a ügyfélbázisokba, kutatásba, fejlesztésbe, amely, amelyek aztán munkahelyeket teremtenek. Portugáliában az egyetemek fontos szerepet játszanak a műszaki egyetemek például. Az a mérnökök Portugáliában például magasabb bért kapnak, hogyha külföldön dolgoznak, külföldön vállalnak munkát. Nagy a munkanélküliségi arány Portugáliában, úgyhogy nagyon nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy indítsanak vállalkozást. de ezen dolgozunk. A legtöbb vállalkozónk fiatal, 28 az év az állat, átlag életkor, szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. Gyakran a vállalkozóink nagy cégekből, Goldman Sachs, telekommunikációs távközlés, McKenzie és nagy cégektől jönnek. Hogyha valaki elveszíti az állását, akkor gyakran úgy dönt, hogy a saját vállalkozását indítja be. Ez a vállalkozó fő mozgatója. Természetesen fontos az is, hogy a kockázatokat kordában tartsák, hiszen nem akarják a családjukat veszélyeztetni. Portugáliában megvizsgáltuk a vállalkozóknak nyújtott finanszírozási lehetőségeket, ez továbbra is folyik. A Startup Lisbon együttműködik az egyetemekkel, megnézzük, hogy az egyetemek milyen eredmények vannak. Az egyetemi világ lehet, hogy kiváló szintere az új termékek kifejlesztésének, de nem jó szintere a vállalkozásoknak, hiszen a vállalkozásoknak a helyi közösséggel kell együttműködni a vállalkozási tapasztalat nem biztos, hogy egyenlő az egyetemi tapasztalattal. Nagyon fontos, hogy startup ökoszisztémákat hozzunk létre, és a régiók bizottsága eh, támogatást eh, nyújtott nekünk, az elmúlt három évben tehát együttműködtünk az egyetemekkel, eh, inkubátor hálózatot hoztunk létre, különböző specializált eh, hálózatokra, ágazatokra, különböző eh, gazdasági szegmensekben, és ezek a különböző mentorokkal, beruházókkal működnek együtt. Azt igyekszünk biztosítani, hogy az önkormányzatok és a regionális vezetés is fontos szerepet játszon, ami a vállalkozási szellemet illeti. A digitális gazdaságban a szabad piacon eh, igyekszünk az egyetemeket is bevonni. Nem csak Portugáliában van ez így, hanem az USA-ban és az Egyesült Királyságban is. Emellett az önkormányzatokat is bevonjuk a munkánkba. Emellett eh, <clears throat> azt szűrtük le, hogy nagyon fontos a nagy vállalkozások részvétele is. A technológiai startup cégek az innováció melegágyai. A nagy európai cégeknek meg kell érteniük, hogy minél több innovációs áttételre kerül sor a startupok részéről, ez annál nagyobb e, e, előnyükre, annál inkább előnyükre válik. Ha megnézzük a szilícium völgy mintáját, példáját, akkor ezt, és hogyha kívülről nézzük meg, még akkor is, hogyha Portugáliában vagyunk, még lehet, hogy el is érjük ezt a szintet. Amit biztosítanunk kell az az, hogy a vállalkozó kedve azt ne tekintsék adótnak. A legtöbb ötletet ki kell próbálni, tesztelni kell, mielőtt ezeket meg lehet valósítani. A vállalkozás nem biztos, hogy a vállalkozás kell, hogy adja a finanszírozást a megvalósításhoz, az állam feladata olyan keretfeltételek biztosítása, amelyekben az vállalkozók kipróbálhatják az ötleteiket, termékeiket, ter- szolgáltatásaikat. Lehet, hogy alacsonyabb képesítéssel rendelkezünk, mint a versenytársaink, de biztosítani szeretnénk azt, hogy a termékek, amelyekkel piacra lépünk, ezek nemzetközi piacokon is megállják a helyüket gazdasági és környezetvédelmi standardre van szükség, jobb, átláthatóbb, megközelíthetőbb feltételekre. A KKV-k és a startup vállalkozások a munkahelyek 50%-át adják. Ha megnézzük 2008 és 2012 között a cég vállalkozásokat, ezeknek 40%-a csődbe ment. A mi feladatunk a munkahelyteremtés, a, és a fiatal vállalkozók támogatása. Múlt hónapban az egyik általunk támogatott vállalkozás nyert egy díjat, egy startup kitüntetést, amelyet egy portugál portugál vállalkozó adományozott, és amelyet támogatott a Startup Lisbon. Ez a mindennapi harcunk része, hogy biztosítsuk, hogy egy startup a digitális gazdaságban európai szintű és színvonalú vállalkozásá válhat, amely versenyképes európai színpadon. Köszönöm szépen, Vasconcelos úr. Most Oliver From úr következik, az Unicastel transfere igazgatója. Az imént hallottuk, hogy mennyire fontos az egyetemek szerepe. Az egyetemek kapacitásának azért vannak határai, ez korlátozott. Ön miután egyetemi professzor is talán tud reagálni ezekre az észrevételekre. Köszönöm. Ja, Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm a lehetőséget, hogy ma egy egyetemi, egyetem szakmai berkeiből jöve beszámoljak arról, hogy mit csinálunk. A Kasseli Egyetem három olyan kiemelt egyetem egyike a Német Szövetségi Köztársaságban, amely berichten, welche ähm, struktúr, amely hivatalból támogatja a cégalapítást, a vállalkozást, a vállalkozásfejlesztést, tehát mi ezt a témát kutatjuk, oktatjuk. Szeretném önöknek bemutatni, hogy hogyan lehet az egyetemi szférából ösztönözni a cégalapítást, milyen alapító projektek születtek segítségünkkel. A tudás alapú gazdaságban és társadalomban az új vállalkozások vagy új folyamatok, termékek vagy üzleti modellek révén jönnek létre. A szégalapítások nagy többségének van valamilyen ö, tudományos háttere, ö, van valamilyen fejlesztési háttere, vagy olyan tagja, aki egy korábbi nagycég fejlesztő osztályán dolgozott. Az egyetemen azon dolgozunk, hogy a jövőben még több KKV jöjjön létre ilyen bázissal. A cég alapítás, a vállalkozás egy stratégiai fejlesztés részét kell, hogy képezze, sőt az egyetemi kurikulum stratégiai programjának a részét. A kutatás, a az oktatás mellett a tudás közvetítés a gazdaság felé szerintünk ugyanígy egyetemi alapfeladat. Egyre több egyetem ismeri ezt föl, de azért nem mondhatnánk, hogy többségük felismerte. És ö, szerintünk a kutatástanítást nem, hogy nem zárja ki a gazdasággal való kapcsolattartást, hanem egymást erősítik ezek a tevékenységek. 98%-a a segítségünkkel a, a, a cégeknek kapcsolatot tart továbbra is velünk, és így egy olyan biotóp jön létre, amelyben a kutatók, a gyakorlati szakemberek folyamatosan találkoznak. El kell érnünk, hogy a kutatás tehát tudatosan keresse a cégalapítási lehetőségeket, hogy ez a kultúránk részévé váljon, hogy hogyan lehet üzleti modelleket kialakítani, cégeket alakítani, legyen ez egy alapvető készség. Ne a professzor alakítsa a cégeket, alapítsa a cégeket a diákoknak, hanem minden diákban csiráztassuk ki a cégalapítás készségeit és igényét. Ez egy óriási adósságunk önmagunkkal szemben, mert sok milliárd adó pénzt használnak fel az egyetemek, és ha elszakadnak a valóságtól, akkor ez a pénz nem hasznosul kellőképpen. Tehát minden kutatónak ott kell, hogy legyen a fejében az is, hogy a kutatása mennyiben szolgálja a gyakorlatot, a társadalmat, a jelent, vagy akár a jövőt. A kutatásban, a tudat, a tanításban mi szinte valamennyien, valamennyi tantárgyunk kapcsán behozzuk a vállalkozási szemléletet, nem csak a konkrétan üzemgazdasági tárgyak kapcsán, hanem úgy gondoljuk, hogy bármilyen kutatási területhez hozzátartozik a vállalkozói képesség. és nem csak azért, hogy aztán konkrét vállalkozást alapítson az, aki tőlünk kijött, hanem, ö, hanem a vállalkozó szellemiség gyakorlatilag minden munkahelyen valamilyen haszonnal jár. Tehát ilyen általános értelemben definiáljuk mi a vállalkozást, és éppen ezért olyan népszerűek ezek a tárgyak nálunk. Állítólag nehéz ugye a művészeti főiskolán vállalkozói szemléletet kialakítani. De tudjuk, hogy igenis van ezen a területen is erre igény, és ha ezeket a szálakat összekötjük, akkor rá is jönnek az emberek. Tehát ehhez persze intellektuális erőfeszítésre van szükség arra, hogy belegondoljuk, hogy hogyan lehet kapcsolni bármilyen kutatási irányt a valósággal, a gazdasággal. Nagyon fontos, hogy ezeket a témákat maguk az egyetemek autonóm módon ö, dolgozzák ki, és ne harmadik felek működtessék ezeket a programokat az egyetemeken, vállalkozások, hanem maguk az egyetemek a vállalkozások bevonásával. Mert ha az egyetem maga hozza létre ezeket a ö, műhelyeket, akkor ez ö, akkor válik ez a téma alapvető természetes részévé majd valamennyi egyetemen a kurikulumnak. Tekintsük a vállalkozást, mint horizontális alapkészséget. Most rátérnék előadásom második részére, hogy hogyan lehet a potenciálokat jobban kiaknázni a kutatás, a tanítás mellett területén. Két kockázattal számolnunk kell ha mindenáron fejlesztünk, előfordulhat, hogy termékeket fejlesztünk, amelyekre senkinek nincs szüksége. Ez a tudományban sajnos előfordul, tényleg. Tehát vannak műhelyek, ahol izgalmas ötletek születnek, csak soha senki nem használja fel őket. Ezért a vállalkozási szemlélethez prioritér módon hozzá tartozik az, hogy az ötleteket versenyeztessék már a kezdeti fázisban, még éretlen fázisukban is, abból a szempontból, hogy lesz-e, lehet-e belőlük valamilyen gyakorlati haszon. De ugyanakkor az se történjék, hogy a kutatók, akiknek a kutatás mégiscsak az elsődleges feladata, fél évre vissza kell, hogy vonuljanak, hogy, hogy üzleti tervet írjanak. Nem, hanem termékenítsék meg egymást a gyakorlati és elméleti szakemberek folyamatos felfedező munkában. Nem csak a Kasszeli Egyetemen zajlik ez a fajta gondolkodás, tehát az ötletek, gondolatok versenyeztetése, és mondom, ötleteket versenyeztetünk, nem üzleti modelleket. Tehát itt még nem beszélünk a cégalapításról, csak arról, hogy bármilyen ötletnek milyen társadalmi, gazdasági életképessége, élete lehet egyáltalán. Ide tartozik aztán a második gondolat, hogy kapcsolatot kell létrehozni a már működő gazdasági egységek és az újonnan alapítottak között. Nem arról van szó, hogy ezeket egymás ellen kiátszanánk. Mind a két szférának más módon kell és lehet kötődnie a kutatáshoz, oktatáshoz. Ugye a régi cégekkel bizalmi kapcsolatokat lehet építeni, nagyon jó hálózatunk vannak. Van egy vállalkozói tanácsunk is egyébként, amelyben a fiatal vállalkozók előadhatják ötleteiket, és gyakorlati vállalkozó szakemberektől kapnak aztán feedbacket ötleteikre, és néha megbízásokat. Van persze egy finanszírozási kockázat is. És ma erről már sok szó volt, ugye ezt nem kell elismételnem, tehát néha a tényleg életképes ötletek sem jutnak aztán pénzhez. Na most a crowdfunding nagyszerű eszköz szerintünk is a korai fázisában a projekteknek a finanszírozás jelenleg a világban inkább csak a projektekre érvényesül, de a korai finanszírozás, tehát az ötletszintű ö, gondolatoknak a finanszírozása ö, hiányzik nálunk. Ö, persze ehhez az ötletnek is azért piac irányultnak kell lenni. Az előfinanszírozása a termék előállításnak illetve akár előzetes eladása is biztosíthat egy kis előtőkét, ebben is segítjük ezeket a fiatal vállalkozókat. Tehát, hogyha jól tűnik a alakítandó termék, akkor előre eladjuk őket, ilyen módon finanszírozzuk azoknak aztán a legyártását. Ez egy óriási ötlet, és a crowdfunding révén ez lehetséges. Csak kérni tudom a politikától, hogy ezt támogassa a szabályozókkal, egyengesse ennek a modellnek az útját. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon érdekes expozit. Az utolsó hozzászólóny, Kárla van Stenbergen asszony, aki a Materialize-nak a jogi szaktanácsadója és főtanácsos, főtanácsosa. 10 perce van. Peter, good morning. Um, thanks for... Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást. Philip de Baker úr volt ezért a legfőbb felelős. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek ezen az eseményen. A Materialized képviselem, ez egy belga cég, 90-ben alapították, Fritfán Kránó vezeti, és még mindig ő a vezérigazgatónk. Négy egyetemi barátjával alapította meg a céget. A cég nagyot nőtt az elmúlt időszakban. A nasdaq is kikerültünk idén, tehát tőzsdényezett cég vagyunk, ez és immáron, immáron nem KKV vagyunk, de az alapvető dolgokon ez sem változtatott. Azaz, még mindig nagyon vállalkozói cég vagyunk, fontos számokra azt, hogy a termékeiket folytonosan fejleszünk, és megpróbáljuk feltárni azt, hogy a technológia milyen megoldásokat tesz lehetővé számunkra a jövőben. A másik alapvető dolog, hogy a technológiai innováció egyik legfőbb jellegzetességünk ez nyilvánvalóan látható a termékeinken, a háromdimenziós nyomtatás a területünk, és a képeken látható az, hogy hogy nézett ki a 90-es évek elején egy háromdimenziós egészségügyi nyomtatás, látható, hogy milyen érdes a felszín, ez akkoriban még hasznos volt a sebészeknek, illetve a klinikai kutatóknak, tehát el tudták látni ez alapján a, az egészségügyi ellátást, a kezelést, de részben EU-s forrásoknak is köszönhetően a technológiát úgy fejlesztettük, hogy ma már ilyen tárgyakat is tudunk nyomtatni, amit láthatnak a képen, ez egyfajta próba a sebészeknek, de nagyon hasznos ez olyan szempontból is, hogy testre szabotta lehet a különböző implantátumokat vagy más dolgokat elkészíteni, ez nagyon hasznos a betegeknek is. Mielőtt a kutatás fejlesztésre rátérnék, egy másik példát mutatok. Ezek a különböző hallókészülékek az elmúlt évtizedben ez egy nagyon nagy átalakuláson ment át ez a fajta, ez a fajta, ez az iparág. Korábban hagyományos módszerrel állították elő, most pedig egyértelműen a háromdimenziós nyomtatás állítja elő leginkább ezt. A Kutatásfejlesztés alapvető fontosságú, nagyon sokat fektetünk be a forgalmunkból, a kutatásfejlesztésbe, ezt nem csak mi finanszírozzuk. A kutatásfejlesztés finanszírozás elég nagy része az EU-s kutatási projektek finanszírozásából érkezik, úgyhogy ez nagyon sok mindent lehetővé tett számunkra egész röviden, mert csak 10 percen van, egész röviden itt megmutatnám, hogy mit jelent a háromdimenziós nyomtatás. Fizikai termékeket, objektumokat hozunk létre, amelyek működőképesek, ez eltér ez a hagyományos, hagyományos termeléstől, konstruktívan tudunk felépíteni gyakorlatilag szelvényenként egy-egy terméket. Hogyha az ember 3D nyomtatásra adja a fejét, akkor ugye felmerül, hogy ezt hogyan lehet létrehozni. A 3D nyomtatás nagyon népszerű lett, és az emberek azt szokták gondolni, a 3D nyomtatás az azt jelenti, hogy veszek egy gépet, megnyomok egy gombot, és kész a termék. Ez azonban egyáltalán nem így van. Azt szoktuk mondani, hogy a gép azt fogja kinyomtani, azt fogja kinyomtatni, amit bele rakunk, tehát az inputtól nagyban függ, hogyha szemetet rakunk bele, akkor szemetet fog nyomtatni. Tehát nagyon fontos az is, hogy hogy milyen gépeket veszünk, erre ezért én vagyok a felelős, és az embereket is én képzelem, és az embereket is ki kell képezni, akik ezeket majd kezelni fogják. Tehát így is el lehet kezdeni a 3D nyomtatást, nem csak így lehet. A gazdaság egyre digitálisabb, láthattuk más lehetőségeket is. A 3D vállalkozás elkezdésénél egy online platformot is létre lehet hozni, amelyeket megnyit az emberek a, e, megnyit az ember a designerek felé, hogy a rajzaikat megmutassák, és egyébként az online platformunkon voltak olyan vásárlók, akik az ő terméküket akiket, akik korábban a termékeiket csak a saját használatra nyomtatták, most meg már üzleti céllal. Tehát ez a vetülete is megvan, hogyan lehet elérni azt, hogy terméke meg az egész unióban elérhető legyen. Ez is nagy haszna ennek a platformnak. Függetlenül attól, hogy mi csinálunk, hogy az egészségügyben használjuk fel, vagy az iparban használjuk fel a termékeinket, vagy B2C alapú termékek ezek. Nagyon fontos, hogy milyen minőséget hozunk létre. Alapvetően mindig elég új ez a technológia, úgyhogy vannak azért potenciális hibák, vannak olyan esetleges gondok a technológiában, amelyeket még nem tudunk kikerülni tehát számos kihívással kell még szembenéznünk, de ettől függetlenül rendkívül fontos az, hogy megfelelő minőségű legyen termékünk, amelyet aztán a vásárlók felé eljutatunk. Most kicsit eltérnék. Szeretném elmondani azt, hogy a, a Materialize hogyan használja fel a technológiát, hogyan segítünk az új cégek létrehozásában, és aztán arról fogok most beszélni, hogy milyen kihívásaink vannak, mint minden innovatív cégnek, mint minden KKV-nek. Vannak jogszabályi vagy jogi kihívásaink, de csak párra fogok utalni. A 3D nyomtatás lehetővé teszi, hogy bármilyen dizájnt kinyomtassunk, tehát egyszerűen beszkennelünk egy terméket, aztán reverse engineering következik, és végül kijön a termék. Ez a Super 8-as kocka, ezt a Super 8-as filmekkel szokták használni. Ezzel kapcsolatban volt egy jogvita, egy tervező terjesztette ezt be, aki tervező ellen terjesztették ezt be, aki ezt lerajzolta és kinyomtatta. A jogszabályok egyáltalán nem egyértelműek, hogy kinek mi a felelőssége, szerzői jogok vagy egyéb más szabadalmi kérdésekben. Második kihívás. Amit itt láthatunk, ez egy sebész eszköz, ez egy háromdimenziós objektum, egy beteg orvosi adatai alapján nyomtatjuk ki, és ez nagyon sokat segít a sebésznek, amikor például ortopéd sebészeti beavatkozást hajt végre, például egy törött csonttal kapcsolatban. Egyébként itt egy törött csípőcsontot láthatunk. Az a cél, hogy az implantátum mérete megfelelő legyen, és ezért lehet kipróbálásként ezt használni. Ugye a sebészeti idő véges, és hogyha megfelelően gyorsan zajlik az operáció, akkor hamarabb felépül a beteg, és keves, kisebb a kockázat is. Az orvosi eszközökre vonatkozóan egy új irányelv van születőben. A testre szabott orvosi eszközökről is van benne egy passzus. Mi ugye neves ipari szereplők vagyunk, és ez komoly biztonsági problémákat vet fel számunkra. Az irányelv ugyanis nem rendelkezik a személyre szabott orvosi személyre szabott orvosi eszközökkel, amelyeket nagy számban állítanak elő. Tehát erről nincs szó. Aztán a testre szabás egész fogalmát újra kellett gondolnunk. Fontos, hogy a jogalkotók tudják, hogy milyen hozzáadott értéket jelent a mi technikák a betegek életében, akár ritka betegségek esetében, hogy milyen könnyedén létre lehet hozni ezeket az orvosi eszközöket, műszereket az európai piacon. Sokszor az innovatív orvosi eszközök esetében nagyon nehéz a piacra jutás, Előfordulhat az például, hogy az Európai Unió pénzügy és egyéb segítségével, és azzal, hogy megtehetjük azt, amit szeretnénk, hogyha önök új technológiákat finanszíroznak, de után, nincs, utána nincs meg a megfelelő jogszabályi keret, ahol ezek, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a termékeket lehessen forgalomba bocsátani, akkor abszurd helyzet alakul ki nagyon sok ember van, aki nek az élete nagyon javult volna ezektől az innovatív termékektől, de mégsem férhetnek hozzá. Ez nagyon szomorú, ez egy csípő implantátum, amit itt láthatnak. 5 órába telik kinyomtatni ezt az implantátumot, viszont a megtervezése az több mint 90 óra a Löwen Egyetem dolgozott ezen, a Materializer. Száz beteget segítettünk az EU-n belül ezzel a termékkel. Most viszont a jog szerint a belga jogszabályok megtiltják számunkra azt, társadalmi biztonsági jogszabály megtiltja nekünk azt, hogy ezt piacra dobjuk. Tehát nem hozhatjuk forgalomba ezt a terméket, és ez nagy kár. Ezt a belga korlátozást kéne megoldani, de hogyha ezt megtennék, akkor ugyanebbe az akadályba ütköznénk az összes tagállamban, ez nagy kár, jó lenne, hogyha ezt meg lenne gyorsan oldani. Még egy utolsó dolog, az online alkalmazás, egy online alkalmazást alakítottunk ki, a daru emelők iparágban. Említettem, hogy a gyártónak is van felelőssége. Ezen is el kell gondolkozni. Négy különböző kihívásról beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna mondani. Grazie, abbiamo anche raccolto Köszönöm. Meghallgattuk, hogy a jogszabályokkal kapcsolatban milyen aggodalmai vannak az orvosi implantátumok és egyéb kérdésekben. Ne felejtjük el, hogy ebben átdolgozás alatt van a jogszabály. Most Debaker úr következik, aztán megnézzük majd, hogy hogyan alakul a lista. Parancsoljon. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a három hozzászólónak ezeket a egyértelmű szavakat. Ami az ön, önök által elmondottakat illeti, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament együttműködjön a többi európai intézménnyel, ami teljesen világos volt az önök által elmondottak alapján, az az, hogy ugyan nagyon sok dolgot tiszteletben kívánunk tartani, az innovatív KKV-k szerepét például, de nem mindig vagyunk ebben nagyon sikeresek. Ezzel kapcsolatban van néhány kérdésem. Először is, önök még mindig látják, hogy Európának nem sikerül a mintákat termékeké alakítani olyan sikeresen, mint más régiókban különböző egyetemek, kutatóközpontok igyekeznek ebben jó példát mutatni, a transfert megvalósítani, de mégsem egyszerű ez, sőt nehéz. Vannak olyan kezdeményezések, amelyek sokkal magasabb szintűek, nemzeti vagy európai szintűek. Csak egy egyszerű kérdés. Ön úgy, önök úgy gondolják, hogy az egyetemekhez, kutató hálózatokhoz közel kellene, hogy maradjon ez a ez a dolog, vagy a nemzeti vagy európai szintre emelés, ez jó lenne. E. A másik dolog, amit említett, amikor termékeket akarnak piacra dobni, e, európai szinten, ugye nemzeti e, szinten ez megvalósulhat, de európai szinten még nem zárul le a folyamat. E, látjuk ezt a válság során, a tagállamok inkább protekcionista tendenciákat mutatnak, ahelyett, hogy megnyitnák a piacukat. És ez gátolja a vállalkozásokat, ez egy fontos tanulság volt ma. Végül pedig önök számos KKV programot megnéztek, megvizsgáltak, melyik szinten találták a legnehe, legnagyobb nehézségeket? Tehát a növekedés melyik szakaszában a legnehezebb például a hozzáférés a finanszírozáshoz, vagy a piachoz, a kezdetekben, vagy a növekedés időszakában, az expanzió időszakában? Ugye átmentek a folyamatok különböző szakai, szakaszain, hol voltak a legnagyobb nehető, le, nehézségeik melyik szakaszban? Köszönöm. Köszönöm, Kállász képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a, az előadásokat. Egy Európai Uniós jogszabályjal kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést, a kereskedelmi titkok kérdése. Ennek a hatástanulmányában az szerepel, hogy a KKV-k és a startupok érdekében áll ez a jogszabály, hiszen nincs igazán lehetőségük arra, hogy szabadalmakkal vegyék a titkaikat, mert minden nagyon sokáig tart. Úgy gondolják el, vagy úgy látják el, hogy ez a típusú kereskedelem, kereskedelmi titok, védelem piaci akadályt jelenthet. Köszönöm szépen, Kobácsi képviselő következik. Anyanyelvemen szeretnék beszélni, mondja a képviselő. Grobárcsik képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Veszkánszász úrhoz szeretnék feltenni egy kérdést. Ön ugye a vállalkozási szellemet igyekszik támogatni Lisszabonban. Konkrét problémákkal foglalkozik ezen a területen. A fiatalok például nem szívesen hoznak létre, alapítanak új vállalkozásokat különböző okokból. Ebből ön megemlítette a legfontosabbat, mégpedig az, hogy túl alacsony a hozam. Ez úgy is tekinthetnénk, hogy ők munkaadók ezen a területen. Ön talán el tud válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik a legfontosabb ok arra, hogy nincsenek megfelelő fejlesztési lehetőségek. Miért nincsen ez meg? Mi ennek az oka? From úrtól kérdezném, ön ugye azt mondta, hogy lejárt az az idő, amikor a tudósoknak üzleti tervet kell készíteniük, és nekik kell a vállalkozás fejlesztési tervét elkészíteni. Az ön véleménye szerint most a tanulmánynak, a, tudós, a, a tudománynak, a tudósoknak mi a feladatuk, mi a szerepük, amikor az üzleti világgal, illetve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban lépnek. Van Stenbergen asszonyhoz és lenne egy kérdésem. Ami a vállalkozói tevékenységet illeti, úgy gondolja-e, hogy európai szinten kellene egy erősebb szabályozást bevezetni, vagy inkább deregulációra lenne szükség, tehát bizonyos szigorú szabályok lebontására, amelyek a vállalkozási tevékenységek útjában állhatnak. Ezt hogyan látja? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló, Zurinyó képviselő, tessék. Köszönöm szépen, e- elnök asszony. Én is az anyanyelvemen szeretnék beszélni, és gratulálni szeretnék minden hozzászólónak, illetve minden előadónak. Azt hiszem, hogy az önök előadásai reményt, reménnyel töltenek el bennünket a jövőre nézve, és talán lehetséges lesz, bár nehéz, az iparosodás új ciklusában élre törnie Európának. Az, a Lisszabon Startup két jó E, előnyt egyesít, egyrészt a vállalkozásokat támogatja, másrészt pedig saját maga is vállalkozás. Egy hálózatot hoz létre szinte franchise rendszerben, a filozófiáját bocsátja a rendelkezésre, e, és ezt más, más portugál városokban is követik ezt a mintát. Azt gondolom, hogy más szervezetekkel való partnerség itt mindenképpen hasznos lehet. Azt gondolom, hogy Európának gyakorlatilag partnereket kellene találnia, és minden egyes partnernek száz vállalkozást kísérnie, támogatnia az Európai Unió különböző kezdeményezéseket, törvényeket hozhat. Milyen kezdeményezésekre, jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy ezeket a vállalkozásokat támogassák? Mi az, ami már megvan európai szinten, támogatási szinten, és mi az, ami még mindig hiányzik? Ezt szeretném, erre szeretnék választ kapni. Ha nincs több kérdés, akkor megadom a szót az előadóknak. Kérem szépen tartsák magukat a három perces válaszokhoz és próbálják meg pontosan válaszolni. Vasconcelos úr az első parancsolja. Bom, uh, respondendo à sua pergunta de barreiras ao empreendimento. Igen. Hm. Nos, megpróbálom értelmezni azt, hogy eh, azt a kérdést, hogy a vállalkozások útjába álló korlátok eh, milyen típusai vannak. Nos, hát ezerféle oka lehet ennek. Vannak ezek közül jól definiáltak, kulturális, szociális, tudati tényezők, a kockázat vállalása vagy attól való félelem. Ezeket csak nagyon nehezen és közvetetten lehet befolyásolni de a politika azért legalább a törvényi korlátokat lebonthatja, ha akarja. Portugáliában az lenne a fontos, hogy ne csak könnyen lehessen céget létrehozni, hanem könnyen lehessen céget felszámolni is óriási költségek nélkül mert a cégalapítási szándék azért attól is függ, hogy milyen bonyolult a cég megszüntetés. Portugáliában nagyon bürokratikus az utóbbi, nincsen nek hosszú távú megoldások, a gazdasági kilátások nem túl jók továbbra sem, de Éppen ebben a környezetben sok fiatalt érdekelne a vállalkozás, de azt mondják nekik, hogy hát tessék, itt a lehetőség, valósítsátok meg álmaitokat, ne mások álmát valósítsátok meg. Igen ám, de a lendület nagyon hamar leáll. Lisszabonban, az iskolákban, amikor megkérdeztük a gyerekeket, hogy ki akar közülük céget alapítani, 4-5 százaléka a fiataloknak válaszolt csak igennel. Ez most hirtelen 40-re nőtt, ez az arány. Korábban mindenki nagyvállalatnál akar dolgozni, most a kényszer növeli a vállalkozási kedvet. De hát nem jó, hogyha ilyen módon és ez a helyzet generálja a vállalkozási kedvet. Igaza van a kollégának, a, van egy városi tanácsokkal való együttműködésünk, sok portugál céggel folytatunk most is, és akarunk még több együttműködést folytatni. A Lisszaboni szerződés óta valahogy nem alakult ki még mindig hazánkban az a fajta vállalkozási kultúra, amely élne is a jogi lehetőségekkel. És ö, az állam nem képes mindent finanszírozni. Lisszabonban az egyetemen sok kutató dolgozik, ezeknek a vállalkozási potenciáját jobban ki kéne aknázni, hiszen tele vannak innovatív ötletekkel. De továbbra sincs ezekhez az ötletekhez támogatás. Mert pedig lehetne itt így, mind Portugáliában, mind máshol Európában munkahelyeket teremteni, főleg fiataloknak. Következő felszólalónk, Megadom meg a szót, From úr. az arra kérdeztek rá, hogy Európában a bejegyeztetési folyamat nem külön gond -e. Az egyetemi innovációk általában nagyon piac távoliak, tehát úgynevezett validálást igényelnek még, hogy egy találmány tényleg működik majd a gyakorlatban, eladható, stb. Tehát a prototípustól a, még a prototípusig is hosszú az út, de onnan a piacosítható termékig még hosszabb. Az egyetemeken általában nincsen állami pénz, ami az ottani ötletek felkarolását szolgálná. A kutatási projektek eredménye gyakran ugye levegőben lóg, hogy van -e egyáltalán egy kutatásnak eredménye, csak akkor lesz egy kutatásból piaci termék vagy szolgáltatás, amely, ha összekötjük ezt a két ágazatot a validációval, de a validációnak nincs köze a tudományhoz, legalábbis a hagyományos elképzelés szerint. A validációnak saját költségvetése szokott lenni, csak ez nem tartozik az egyetemek kompetenciájába és ez a legtöbb egyetemnek áthálhatatlan gondot jelent, mert túl nagy kockázattal jár ezt a validálási folyamatot is saját pénzben megfinanszírozni, bár vannak ilyen pénzek Európában, Németországban is, amelyek kifejezetten a validációt támogatják. De ez sajnos legtöbb helyen még hiány. Ami a korlátokat illeti, egyetemi szempontból alapvető gond például a személyiség. Nagyon nehéz egy kutatóból gyorsan vállalkozót faragni. Ez még szándék és jó eszközök birtokában is évekig tarhat, tarthat, tehát és mindezt ráadásul tömegesen csinálni, tehát hogyha tudom tudósokat a piac felé terelni, nehéz ügy. De ha megvan az ilyen akarat, akkor jönnek majd még a többi, jön a többi korlát, a gyakorlati egyéni projektfüggő korlátok. Ahhoz, hogy ezen az úton végig lehessen menni, tanácsadásra van szükség a projektek minden fázisában ami a kutató, a tudós helyzetét illeti. Talán félreértést okozott. A tudósoknak elsősorban mentor szerepet kell játszani az innovatív projektek létrehozásánál, de persze, amennyiben akarnak és képesek, maguk is beszállhatnak ezekbe vállalkozóként. Németországban van ez egy úgynevezett ETRE alap, amely, amely már azért támogatja a szégalapítást, és Kasszelben mi ezből bőven profitáltunk is. De persze ehhez az egyetemek társfinanszírozási szándékára is szükség van, hogyha ebből a pénzből akarnak kivenni maguknak. Köszönöm, köszönöm. Karla Van Steenbergen asszony következik, parancsolja. Köszönöm a pénzekhez való hozzáférés, hitelhez való hozzáférés kérdése, hogy a KKV-knek és a nagy cégeknek nyilván nem egyformán nehéz vagy könnyű, ez igaz lehet, de nehéz azért erről ilyen általánosan nyilatkozni. Nagyon árnyalt a kép. Egy kicsi épülőfélben levő technológiai cégnek nem kell hosszú kutatási múltat felmutatni, hogyha gyorsan megtérülő ötlete van. Egy középméretű vállalkozásnál már a befektetők azt várják, hogy valamilyen múltat is felmutasson a megtérülés mellett a cég, érdekli őket, hogy korábbi projektjeik hogyan hasznosultak, főleg, hogyha hosszú távú fejlesztési, kutatási együttműködésre akarnak lépni velük, és ha van is egy ilyen középéretű cégnek sikeres terméke, azt is igazolnia kell, hogy ennek a piaca bővíthető. A nagy cégeknél az a ö, tény, hogy semmilyen pénz nincs ingyen, és a, gyakran 20 éves múltat kell felmutatniuk az ilyen cégeknek, hogyha és beruházásokat és ígéreteik teljesülését. Tehát nem fogalmaznék úgy, hogy a nagyoknak könnyű, a kicsiknek nehéz, hanem árnyalnám a képet. Volt egy kérdés, hogy a kereskedelmi titkok kérdését hogyan kezeli a szabályozás. Igen, ez egy jogos felvetés, szerintünk nyilván eh, való, hogy amikor valaki üzleti tervet, portfóliót alakít ki, akkor ezt is be kell kalkulálnia a tervezésbe, és eh, ha le akar védetni egy konkrét technológiát, akkor eh, sajnos azt is be kell, szám, be kell számítania, hogy a levédetés nem örökre szól, előbb-utóbb minden technológiát meghalad a kutatás és más versenytársak, tehát a big data idején a levédetés bár létezik, mint eszköz, nem az egyetlen lehetséges eszköz. sőt, ugye monopóliumok jöhetnek létre a túlzott levédetés révén. A trend az, hogy minden forráshoz hozzá lehessen férni előbb-utóbb. Hogy van-e szükség szigorúbb szabályozásra, vagy inkább deregulálni kéne ezt az ágazatot, erre sem tudok igennel nemmel válaszolni. Ha olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek például a közférát is érintik, vagy az egészségét az embereknek, akkor senki sem tagadhatja, hogy szigorú szabályozásra van szükség. Tehát bizonyos ágazatokban ez elengedhetetlen, a szabályok megalkotása és szigorú betartása, technológiai értelemben is. Másfelől, ha valaki csak két embert alkalmaz, azzal szemben nem igazságos az, hogy egy harmadik ember csak ezen szabályok betartására vegyen föl. Tehát észszerű és a nagysághoz igazodó szabályozásra van szükség. Egyes területenken túlszabályozás, van más helyeken alulszabályozás. Köszönöm szépen elnézést, hogy arra kellett felszólítanom, hogy hagyja abba, de hát az idő szalad. Debaker úr, felé fordulok, kérem mondja le a következtetéseket. Vagy mégsem? Két percre gondoltam de Bakker úr. I'll be very brief because I... Nagyon rövid leszek. Ah. Nagyon örülök, hogy ilyen világos információkat kaptunk, üzeneteket kaptunk a, úgy hallottunk a kkv szerepéről a gazdaságban, hallottunk arról, hogy túl bonyolult szabályok vonatkoznak rájuk még mindig, és ez akadályozza őket. A nemzeti szintű fragmentáció is nagyon e, hátrányos. E, hallottunk arról, hogy milyen fontos szerepet játszhatnak a mag, magánbefektetők az kkv finanszírozásában, főleg a kockázati tőke esetében a hosszú távon is. Itt most nem csak egy, egy hetes kis támogatásról beszélünk, hanem hosszú távú fenntartható támogatási program programról, eh, amelynek segítségével a holnap üzleti világát erősíthetjük. Azt hiszem, hogy ez az utolsó panel teljesen világosat tette, hogy a technológia, technológia transfer elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kutatás területén eh, eh, elérhető legújabb technológiákat használhassák a vállalkozások, és olyan termékeket tudjanak ezzel piacra dobni, amelyek a legújabb elvárásoknak megfelelnek. Köszönöm szépen, ami a KKV-k zöld növekedését illeti, ez egy külön aspektus, ezeket szintén figyelembe fogjuk venni, és remélhetőleg sikerül majd a KKV, KKV piac építésében továbbra is együttműködnünk. Köszönöm szépen mindenkinek, mondja az elnök, köszönöm a szakértőinknek, és három órakor találkozunk.